Il faut que je commence. Chers collègues, bonjour. Kedves kollégák, kérem kezdjük. Még akkor is, hogyha tudom, hogy azok, akik a 22. napi rendi pontért felelősek, nincsenek feltétlenül itt. Az előadó asszony, Harkin asszony itt van, és néhány árnyék jelentéstevő is. Úgyhogy azt javaslom, hogy folytassuk a munkát. A 22. napi rendi pontban pedig meg is adom Hárkin asszonynak a szót. A saját kezdeményezésű jelentésével szeretné elismerni a határokon átnyúló önkéntes tevékenységeket és ösztönözni ezeket az EU-ban. Nem, elnézést, javítja magát az elnök, véleménytervezetről van szó a Kulturális Szakbizottság számára. Ma megvizsgáljuk ezt a véleménytervezetet is. Jelentéstevő hogy öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen ez az Európai Bizottság közleményének a vizsgálatára való reakció, amelyben a határokon átnyúló önkéntes tevékenységeket ismerik és ösztönzik. Az egyik fontos pont az az, hogy amit a legtöbb önkéntességről szóló jelentésben is elhangzik, hogy nem szabad, hogy az önkéntesség az helyettesítse a fizetett munkát. Ennek a veszélye mindig fent áll, különösen szolgáltatások területén. És így nehéz ezt a határvonalat megtalálni, és a kényes egyensúlyt fenntartani. Ezt fontosnak tartottam hangsúlyozni. A negyedik pont az Európai Bizottságot a 2020-as stratégia miatt szólítja meg, az intelligens, fenntartható és befogadó növekedéshez szerintük hozzá fog járulni az önkéntes tevékenység, de itt a fontos kezdeményezéseket, a úgynevezett flagship projektekre tekintek, az informális tanulás és egyebek területén, amivel a foglalkoztathatóságot lehet növelni. Nagyon sok önkéntes olyan projektekben vesz részt, amelyekkel a klímaváltozás ellen küzdünk, a szociális befogadásért, tehát az élethez való esélyeket javítják. Az Európai Készség útlevéllel kapcsolatban jelenleg létezik az Európász ugyan, de az Európai Bizottság a CEDEFOP-pal együtt jelen pillanatban vizsgálja azt, hogy egy új dokumentumot hoznának létre az európai készség útlevélről, ami a nem formális tanulás dokumentálná. Ezt ugyanis nem dokumentáljuk jelen pillanatban. Az 5-ös 6 pontokban a megfelelő finanszírozást vizsgálom, különösen a Grundvik programot, ami az idős önkéntesekre vonatkozik. Számos jelentés ből az derül ki, hogy lehetséges, hogy ezt a programot meg akarják szüntetni, és én ezt ellenzem. A határokon átnyúló önkéntességgel kapcsolatban a kollégákhoz lenne néhány kérdésem. Egy-két dokumentumot már találtam, de hát az a feltételezésem, hogy ha az önkéntesek átlépnek a határokon, akkor néha könnyebb, hogyha ezt a szomszédországba teszik. A hasonlóak lehetnek a nyelvek, a kultúra, a szokások. Ez lehet egy első lépés. Lehet persze, hogy valaki Romából Oszlóba utazik önkénteskedni, de vannak mások is, különösen az idősebbek, akik elégedettek azzal, hogy mondjuk egy szomszédos országba utaznak csak. Tehát ahhoz, hogy ezt ösztönözzük, lehet, hogy ez érdekében kicsi lépésekkel való kezdés elég lenne. Megnéztem néhány dokumentumot, és azt tapasztaltam, hogy van sok korlátja annak, hogy a más országokba utazzanak az állampolgárok, ott önkénteskedjenek, éljenek, letelepedjenek, stb. Ismét meg kell vizsgálnunk, hogy mik ezek a korlátok, hogy biztosítsuk azt, hogy le lehessen őket bontani az önkéntesség útjából. A 9-es pont, a korábbi jelentésemben is szerepelt ez, az európai finanszírozású vagy társfinanszírozású projektekben is szeretnénk önkénteseket látni. Óriási előrelépést, óriási különbséget jelent az, hogyha európai projektekben is részt vesznek az önkéntesek. És a tízes pontban ösztönzésre szólítom fel az Európai Bizottságot, hogy támogassák, hogy kérjék meg a tagállamokat, hogy támogassák az önkéntességet. Vannak olyanok, amelyek a vonatkozó dokumentumokat már elfogadták, vannak olyanok, amelyek nem de nagyon fontos lenne, hogy ha megfelelő összehasonlítható adataink lennének, és ezért a tagállamok az adatszolgáltatásban egységes szintre lépnének. Nagyjából ennyi, kedves asszony és nagy érdeklődéssel hallgatnám meg, hogy mit mondanak a kollégák, és milyen ötleteik vannak. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Felváltom Perez asszonyt az elnöki székben egy kis időre. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevő asszonynak, Hárkin asszonynak. A következő hozzászóló Rapti asszony, utána pedig Helmer úr. Rapti asszony, ön ilyen szó. Köszönöm szépen. Gratulálok ahhoz, hogy két és élően keresztül ön veszi át az elnöki tisztet. És nagyon szépen köszönjük Harkin asszony kiváló munkáját, mindig nagyon nagyszerűen, alaposan dolgozik, nagy szakértelemmel. Két dolgot említenék, A kettes és hármas bekezdésről van szó. A hármasnál az szerepel, hogy az önkéntes munka nem helyettesíti a fizetett munkát vagy tevékenységet, a kettes bekezdésben pedig a gazdasági és szociális kohézióról van szó. Az önkéntes munka ahhoz jár oda, kicsit részletesen mondom el, nem tudom, hogy hogyan lehetne megfogalmazni. Tehát az önkéntes munka ugye hozzájárul ahhoz is, hogy az emberek úgy érezzék, hogy hasznosak a társadalomban. Olyan emberekről beszélek, akik például nyugdíjasok, de szeretnének valamilyen hasznos tevékenységet végrehajtani, vagy más személyek, akik másokból kifolyólag nincs lehetőségük a munkaerőpiacon munkát találni, de ezek az emberek, akik valamilyen okból nem végezhetnek mm, hagyományos munkát, az önkéntesség területén találják meg a, a helyüket. Ami a fizetett munkát illeti. Na most hát az önkéntes munka nem jelenti azt, hogy az jóléti államnak kevesebb feladata lenne. Tehát, mint említettem, az önkéntes munka nem helyettesíti a klasszikus fizetett munkát. Azt hiszem, hogy biztosan lesznek majd módosítók is, és további jó munkát kívánok Hákin asszonynak. Köszönöm szépen. Most Helmer úrnak adom meg a szót. Tessék, Helmer úrani a szó. Önök asszony, ezt a vitát, eh, hogy is mondjam, úgy érzem, hogy a valóságtól elrugaszkodtunk, egyfajta szürreális világba csöppentünk, úgy érzem, mindenféle metaforra került. Szóval tehát húzzuk a, vagy hegedülünk, miközben Róma ég, trombitálunk, miközben süllyed a hajó, tehát különleges képek jutnak eszembe. Hát kérem szépen, valami hihetetlen válságon megyünk keresztül az eurózónában, és mi határokon átnyúló önkéntes munkáról beszélünk. Én négy millió embert képviselek Nagy-Britanniában. Egy ember nem jött hozzám, és azt mondta, hogy több önkéntes munkát szeretnék csinálni, egy másik országban tessék nekem segíteni. Most van igény erre? Miért beszélünk róla? Hát ki az, aki önkéntes munkát akar ma végezni? Harmadik világba szoktak, fejlődő országokba szoktak menni az emberek, egy klinikát, iskolát segítenek felépíteni Afrikában az önkéntesek. Hallatok azt, hogy valaki Olaszországból Oszlóba akar elmenni önkéntes munkát végezni. Vannak emberek, akik Olaszországból Norvégiába akarnak menni. Az önkéntesség az helyi szinten történik, a helyi közösség megsegítését szolgálja. Van még valami az önkéntessége. Nevezzenek együgyűnek, ha akarnak, de én azt hittem, hogy az önkéntesség önkéntes. Most olyan mintha egy bonyolult, európai, bürokratikus struktúrát akarnánk létrehozni, amelyet megregulázzuk az önkénteseket. Hát ez az elég bizarr szerintem. A négy millió választó, választom nevében kérdezem. Az, amit itt csinálunk, annak van valami hatása az ott kint élő emberekre? Ugye itt volt az ifjúsági mobilitási program az én választókörzetemből nem is hallottak még erről a programról. Van az Európai Készség útlevél. Ott a kint a nagyvilágban tudnak erről? Vagy csak itt a tisztelt ház falain belül létezik, és ettől mi vagyunk boldogok, hogy kitaláltuk ezt a fogalmat. Tehát tegnap is szóba került néhány dolog, például az aktív öregedés európai éve. Mi az aktív öregedés? Én 68 éves vagyok ma, lehet, hogy én vagyok az aktív öregedés egyik példája, de nem ismerek olyan húsvér embert a 4 millió választóm közül, akit egy ilyen ó, európai aktív öregedési program segített. Hát hallani se hallottak róla. Ebben a parlamentben, hát 12 és fél éve vagyok itt, az a benyomásom, hogy az időnket azzal tudjuk, hogy magunknak teremtünk munkát. Egymással cseverészünk, beszélgetünk, de semmi értelme nincs a, a, a tisztelt ház falain kívül ennek, amit itt csinálunk. Köszönöm szépen, Helmer úr! Talán néhány kollega meg tudja válaszolni ezeket a kérdéseket, amelyeket ön föltett. Szeretnék arra utalni, hogy szavaznunk kell majd, talán rövidebben is hozzá tudnak szólni a kollégák. Lambert kollega következik, és utána Mann képviselő úr. Right. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Amit hallottunk, az elég jól demonstrálja, hogy a különböző régiókban között mekkora különbségek vannak. De a felvetett kérdések kapcsán én tudok, ismerek olyanokat, akik eh, Németországból érkeztek, és nálunk akarnak valamilyen önkéntes munkát végezni. Tehát igenis eh, van érdeklődés a határon átnyúló önkéntes munka iránt, lehet, hogy nem tömegesen, de van ilyen érdeklődés és a jogbiztonság is megemlítésre került. Tehát nagyon fontos, hogy például a biztosítások, a társadalom biztosítás hogyan érvényes az ilyen munkákra. Vannak nagyon fontos felvetések tehát az anyagban. Ami, amit én javasolnék, vagy amit amit érdekesnek tartanék, még kiegészítésképpen, mert kitűnő ez a vélemény, de például azt a kérdést, hogy a munkadók hogyan támogathatják az önkénteseket, ez több tagállamban is létezik, talán ezt is megemlíthetnénk, hiszen ez a vállalatok társadalmi vállalásának egy eleme lehet, és erről mondhatnánk valamit, tehát ezzel kapcsolatban majd benyújtok egy módosító indítványt. Azután hogyan tudnánk az önkéntes munka sokszínűségét eh, bátorítani. Itt eh, egy konkrét ágazatot említ meg az anyag, de hát nagyon sok eh, minden más is ide tartozhatna. Ez az a két apró kiegészítés, amit szeretnék javasolni, de egyébként kitűnőnek tartom a véleményt. Köszönöm szépen, Jean. Most pedig Thomas Mann parancsolja. Köszönöm szépen, kedves elnök asszony. Nagyon örülök, hogy most erről a helyről is eh, hivatalosan is elnökösködhetsz. Köszönöm szépen, Marian, már a dicséretet megkaptad. Marian eh, tanárnő volt, tehát tud nagyon pontosan fogalmazni, és eh, pedagógiai adottságainak köszönhetően a lényeget nagyon jól meg tudja fogalmazni. Roger Helmernek szeretnék mondani valamit. Kedves Roger, nagyon örülök, hogy vannak olyan emberek, akik igenis önkéntes munkát vállalnak ugye mit tehetek a hazámért, mit tehetek még plusz, és nem pénzért, hanem sokan úgy gondolják, hogy szeretnék hozzájárulni a társadalomhoz. Tehát sok olyan, emberek, sok olyan ember van, akik ezt igenis akarják. Az önkéntesség évében százezrek jelentkeztek önkéntes munkára. Ami pedig az önkéntes, ami az aktív idősedés, öregedés kérdését illeti, Elhangzott egy javaslat, hogy nem lehetne, a bizottságnak felvetették, hogy lehetne az aktív öregedés évét megrendezni, és igenis 2012 az aktív öregedés éve lett. Mi ez? Roger Helmer, ugye elég frek, elég provokatőr, és ez hozzátartozik az ő egyéniségéhez, de nem mondhatjuk azt, hogy ő már megöregedett, nem? még nagyon aktív, és az aktív öregedés ezt is ezt jelenti, hogy a fiatalok, a generációk közötti átmenetet megmarad, hiszen együtt működnek az idősek és a fiatalok, ez egy win-win helyzetet eredményez, ebből mindenki nyer, van, aki a tudását át tudja adni, a fiatalok a dinamizmus, tehát hosszabb ideig, lehetőleg egészségesen éljük meg az idős éveinket, nagyon aktívan, és évente 5 millió eurót fordítunk erre, ami nem túl sok, de hát a szociális partnerek is részt vesznek ebben a tagállamok is, Roger, úgyhogy szerintem nagyon nagy előrelépést tettünk. Kevés az idő. Itt a harmadik pont kihangsúlyozza, hogy az önkéntesség nem helyettesíteti a fizetett munkát. Igen, pont erre van szükség. Tehát azok, akik lelkesek, azok elvégzik a munkát, és aztán azt mondjuk, hogy soha nem kapsz ezért egy fillér sem. Nem, ez nem megy. A gyakornokok problémáját ismerjük, hogy visszaélnek velük, és olcsó munkaerőként használják a gyakornokokat. Nem, itt arról van szó, hogy a társadalom életének a jobbításához járulnak hozzá az önkéntesek. Lemérem, hogy elég fiatal ember van, akik úgy döntenek, hogy igenis önkéntesen is akarnak dolgozni, és akkor a mi munkánk sem volt hiába való. Köszönöm szépen, Bulan úr, aztán Blinkevics utászony. Köszönöm, elnök asszony. Most tudtam meg, hogy a néppárti jelentéstevő nincs itt, azért én gratulálok Harkin asszonynak a kiváló munkáért, amit végzett. Számunkra különösebb probléma ezzel kapcsolatban nincs, de azért fogunk módosítókat benyújtani. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy az önkéntesség valami nagyon fontos dolog, a lehető legjobb ért módja a szociális befogadásnak, amit hangsúlyozunk az EU 2020-as stratégiában is, az, hogy az európai állampolgárok a kötelességeiket megtanulják ebből, hiszen nemrég ünnepeltük az európai állampolgárok évét. Tehát tudják, hogy milyen kötelességeik vannak a kontinensük iránt, és az önkéntesség az egy olyan mód, amivel jobban ezt a kontinenshez való tartozást át tudják érezni, meg tudják tanulni. Az önkéntesség e valamilyen helyi dolog, ahogy azt említette más is, de van határokon átnyúló önkéntesség is, ami éppen ezt az Európához való tartozást erősíti, ezt az érzést. Szerintem az idősek tapasztalatait is hangsúlyoznunk kell, hogy ők át tudják adni a fiatal önkénteseknek a tapasztalataikat. Köszönetet mondok ismét Harkin asszonynak, és a mi frakciónk is nagyjából ugyanazt az irányt követi, mint ön, de azért lesznek módosítóink. Elnök, köszönöm szépen, Blinkevics Ute asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a vélemény szerzőjének, hiszen támogatnunk kell az önkéntességet. Nem elég az, hogy egy évet az Európai Önkéntesség évének nyilvánítunk, és azt gondoljuk, hogy ez elég is volt, és itt befejezhetjük a munkát. Miért? Azért, mert jelen pillanatban nagyon különféleképpen értelmezik a 27 tagállamban az önkéntes tevékenységet. És vannak olyan tagállamok, amelyekben csak kezdődik kialakulni az önkéntes tevékenység. De miért? Néha az embereknek nincs elég bevétele, rengeteget kell dolgozniuk, és ezért kevés idejük marad az önkéntes munkára. Mindazonáltal, hogyha döntést akarunk hozni, és támogatni akarjuk az önkéntességet, akkor az egy nagyon jó lépés lesz. Azért, mert ösztönözni fogja az időseket például arra, hogy részt vegyenek az önkéntes tevékenységekben, amelyek nem feltétlenül annyira fontosak, mint egy fizetett munka. A fiatalokat is ösztönöznénk, hiszen ők olyan készségeket szerezhetnek meg, amik később, amikor fizetett munkát szereznek, akkor felhasználhatóak lesznek. Aztán a fogyatékossággal élő állampolgárok számára is nagyon fontos ez a lehetőség, mert így nem lesznek az otthonuk négy fala közé zárva. A kollégákat is szeretném támogatni, akik a hármas pontról beszéltek a javaslatokban, nagyon óvatosan és alaposan végig kell gondolnunk azt, hogy hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy olyan helyzet alakuljon ki, amikor a tisztességtelen munkaadók visszaélnek a, az önkéntességgel, és nem fizetnek az alkalmazottaiknak igazságos fizetést, hanem csak önkéntes munkával kerülik meg a dolgokat, és el akarják kerülni ezáltal az adózást is. Jelentést az, hogy ön az. Thank you, Madam Chair. I'll be very brief. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudom, hogy kevés az időnk, röviden beszélek csak. Rapti asszony, egyetértek a két ponttal. Igen, ez az önértékelés, ez is hozzájárul. És jobban hozzá tudnak férni a munkerőpiachoz az emberek, és ez az önkéntesség nem szabad, hogy csökkentse a jóléti állam kötelezettségeit. Ezeket be fogom építeni. Roger Helmer azt mondtad, hogy 68 vagy, nem tudom, hogy ma van a születésnapod? Ha igen, akkor boldog születésnapot. Itt van még? Itt van, jó. Boldog szülinapot, hogyha ma van a születésnapod. Tudom, hogy mit mondasz, hogy mi történik a külvilágban, de nem párhuzamos univerzumban élünk, 100 millió önkéntes dolgozik naponta, és nagy mértékben járulnak hozzá a társadalmunkhoz. Öm, azt gondolom, hogy nem a túlszabályozás a cél. Nagyon sok önkéntes otthon marad, de van, aki szeret külföldön önkéntes munkát vállalni, és ez a véleménytervezet ezt kívánja feltárni, ami a hatásokat illeti. Nagyon sok önkéntes számára a társfinanszírozás, finanszírozás nagy különbséget tesz. Tehát, ha úgy tetszik, ha van valamennyi finanszírozás, akkor ezzel megkönnyítjük a önkéntesek tevékenységét. Ami a készségek útlevelét, az Európán illeti, nagyon sok fiatal használja, ezzel egészítik ki az önéletrajzukat. Jean, de azt mondtad, itt nem szerepel a tervezetben, a legnagyobb cégek ezt a rendszert az Európai Önkéntes ség központját. A CS-et nagyon sokan használják, az az Európai Önkéntes Hálózatot. Thomas Mann, nagyra értékelem a megjegyzéseidet, ami az önkéntesség értékét illeti, és azt hiszem, hogy ezeket is beépítjük majd. Bulan úr, a jogok és kötelezettségek, megértettem, amit mondott, és azt hiszem, hogy be tudjuk építeni a véleménytervezetbe. Blinkevics Ute asszony arról beszélt, hogy az időseket a fiatalokat arra kell ösztönözni, hogy készségeket sajátítsanak el, és eh, hát nagyon szépen köszönöm, nagyszerű ötletekkel gazdagították a véleménytervezetet, igyekszem ezeket mind beépíteni. Köszönöm szépen, eh, jelentéstevő asszony. Ezen az alap a módosítók leadási határideje január 31-e déli 12 óra, aztán megvizsgáljuk majd a módosításokat február 29-én tehát van egy kis időnk. Most pedig rátérünk a szavazásra, és emlékeztetném önöket arra, hogy egy szóbeli kérdéssel is kiegészítettük ezt a napi rendet, de először Cornelissen asszony jelentéséről szavazunk. Nincs körünkben? Hova lett? Nem látom. Jó jó, megvan. Sorry. Et, euh, tout le monde a sa... Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Mindenkinek megvan a szavazókártyája, semmi gond. Jó, egyes bekezdés, E kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Y kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas bekezdés. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Új hármas bekezdés. 28-as Kozovszi módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas bekezdés után egy új bekezdés, az M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes bekezdés, X kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva. 31-es. Így ez a asszony kompatibilis, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es bekezdés 32-es pupakis módosító. Vissza okafogyottá vált. Ötös bekezdésnél szavazásra bocsájtom a 33-as módosítót kapnak, úré, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Szavazásra bocsátom a H kompromisszumot mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük akkor elektronikus módon a H kompromisszumot. A szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 21 igen, 18 nem, egy tartózkodás elfogadva. Most következik a 39-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük a 39-ről, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 25 igen, 15 nem, hát valóban elfogadtuk. Hatos bekezdés, i kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 42-es okafogyottá vált, tehát szavazásra bocsátom a 6-os bekezdés után 47-es módosítós két részben. 47 per 1-es. Arról szavazunk először. Nem kezdődhet egy módosító úgy, hogy which will, amely. Jó, most akkor szavazásra bocsájtom a 47-es két részben az egész módosítót, annélkül a rész nélkül, hogy which will shift, addig, hogy decreasing public deficit, ki van az első rész mellett. Ellene, tartózkodás, elfogadva. Ki szeretné hozzátenni a második részt? Mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, ellenőrizzük a 47 per 2-est. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. Két vagy több. Basztos azt mondta, tessék kivenni a kártyát. Kettővel többen vannak. Jó rendben. 15. Igen. 27. Nem. Elutasítva a második rész. Nos, akkor a harmadik rész következik, a 47 per 3-os. Pillanat. Miután a kettes okafogyottá vált, nincs értelme a hármas résznek. Nos, akkor 48-as okafogyottá válik. A J kompromisszum mellett ellen tartozkodás, elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, de szerintem okafogyottá vált. Mindenki lehet a szavazatát? Most három néppártival több van, kérem szépen. Az infláció gerjeszt a néppárt. Na, tessék, tessék, egy kicsit még erőködjenek, kérem szépen kettő. A néppárti jó gyakorlat. Jó. Tizenöt igen, huszonnégy nem. Elutasítva. 54-es pupakisz mellette. Ellene, tartózkodás. Elfogadva. 8-as bekezdés. K kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. hetes, ötven 57-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. L kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig rátérünk a 9-es bekezésnél a V kompromisszumra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tízes bekezdés, 65-ös, Gönckinga asszony mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Q kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 11-es bekezdés, 67-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 68-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as bekezdés, 69-es módosító okafogyottá válik, mert az M kompromisszumot megszavaztuk, tehát rátérünk a 14-es bekezdés után a 70-es módosító Lőjeriguré. A 70-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. N kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. o kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most rátérünk a 16-os bekezdés után 77-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük esetleg? 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es bekezdés B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Rátérünk most pedig a 17-es bekezdés után a 83-as módosító a Nőjogi Bizottság részéről. Két részben szavazunk. Először az egész szövegről szavazunk, a vastagon dörbetűvel szedett rész nélkül. tehát eddig a részig. Ki támogatja a 83-ast ezek nélkül? Elfogadtuk. Ki szeretné, hogy hozzátegyük ezt a döldbetűs részt? Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as bekezdés R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es bekezdés S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93-as nőjogi bizottság részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva. Aztán következik a 94-es Klozowski módosító okafogyottá válik, tehát az U kompromisszum következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-esről nem kell, a 21-es bekezdés után 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es bekezdés 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es után 104-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 105-ös nőjogi bizottsági mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a 4-es alcímlás 106-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a 22-es bekezdés után szóbeli módosító, amelyet tegnap mutattam meg, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as bekezdés W kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24-es 109-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem inkább ellenélőzzük a 109-est a jelentéstevő asszony módosítóját. Most itt egy pont. A néppártiaknál megint két pontos inflációt értünk el. Na, kérem szépen. 21, igen, 18, nem, elfogadva. A 110-es okafogyottá válnék, aztán a 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 113 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 114-es, két részben, az első rész a hardness of working conditions as well as workers' current condition szavak nélkül. Ki szeretné ezt így ezek nélkül mellette ellene tartozkodás elfogadva. Ki szeretné, hogy hozzátegyük ezeket a szavakat? Ellenőrizzük még egyszer a 114 per 1-es, tehát a kiemelt szövegrész nélkülit. A szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 22 igen, 16 nem, elfogadva. A második részről ki szeretné hozzátenni ezeket a kifejezéseket? Mellette ellene tartózkodás. A második rész elutasítva. 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös bekezdés után a 116-os nőjogi mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 117-es mellette ellene tartózkodás, elfogadva. 26-os bekezdés 118-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Azt csak, amit akarok, nem szavaznak, úgy látom. Nos, ami a hármas cikkeit illeti, mellette ellene tartaszkodás elfogadva. Az egyes, a kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es után 3-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös, Gönc King asszonya mellette ellene tartozkodás elfogadva. A 12-es a cikkely utána a 6-os Gönc Ez a szövegrész, ki támogatja a hatost, mellette ellene tartozkodás elfogadva, a preambulum bekezdés a kompromisszum mellette ellene elnézést elfogadva. Elfelejtettem a hetes módosítót. Ugye, ugye én vagyok a szerzője mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ami a C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. B kompromisszum mellette tartózkodás elfogadva. C preambulum bekezdés után 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 15-ös módosítót a C preambulum bekezdésnél. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást lezárom. 15 igen, 25 nem, nagy mértékben elutasítva. 16-os Nőjogi Bizottsági mellette ellene tartózkodás elfogadva. D. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítva, de ellenőrizzük tehát a 20-ast. A szavazást lezárom. 21 igen, 19 nem. Elfogadva a két szavazattal. Az elpreambulum kezés 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most következik a záró szavazás. Kérem, hogy ezt szavazókártyával tegyük meg. A szavazást megnyitom a teljes szövegről. A szavazást lezárom. 35 igen, 2 nem, 2 tartózkodás. Azt hiszem, hogy gratulálhatunk a jelentéstevő asszonynak, Cornelissen asszonynak. Most pedig rátérünk a második szavazásra, a bizottság közleménye az Európai Parlamenthez és a tanácshoz egy véleménytervezet, amelyet az AFER bizottság számára készült, Szerbia csatlakozási kéremével kapcsolatban, tagsági kéremével kapcsolatban. Resolution. Egy állásfoglalásról van szó, amely jel, nyolc módosítónk van. Egyes, azt mondja, mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. Második, ugyanattól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik, mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, de azt hiszem, hogy elfogadtuk a hármas, tehát elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom. 21 igen, 19 nem, elfogadtuk, valóban. Negyedik, Hughes és Szerkesz uraktól mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hat mellette, Gönc asszonytól ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas az uraktól két részben szavazunk. Az első rész az ól szó nélkül mellette, erész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva második rész. Nak így nincs értelme. Nem elnézést, elnézést. Nos, tehát akkor szavazunk a módosító maradék részéről. Tehát eh, nem értem a logikáját, de nem baj, akkor is. De így van. Tehát a módosító fennmaradó részéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás a második részt elfogadtuk óriási többséggel. Az utolsó szavazás következik, ami a 24 per A pont, az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap válság miatti derogációjával kapcsolatban első módosító Arkin és Cornelissen asszonyoktól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második az tőlem származik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik őri úré mellette, ellene tartózkodás elfogadva, negyedik te ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötödik, a harmadik kérdésről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A elektronikusan szavazunk a teljes szövegről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 37 igen, 2 nem, nulla tartózkodás. Úgy gondolom, hogy ez egy jó lépés ebben a tanácssal folytatott munkában. Emlékeztetek rá, hogy a koordinátorok mobilizálják magukat, és a lehető leggyorsabban próbáljuk meg fölvenni a napirendünkre ezt a kérdést a Nincs három hetünk a szóbeli kérdés benyújtására a tanácshoz, mert ha azt akarjuk, hogy februárban már foglalkozzanak vele, akkor mozgósítani kell a frakciókat, és számítok az önök támogatására ebben. Ezzel befejeztük a szavazást, ezt a napi rendi pontot, és tovább lépünk a 25-ös napi rendi pontra. A meghallgatásunk első felére az Európai Szociális Alap és az erre vonatkozó rendelet hatályon kívül helyezéséről. Mielőtt megadnám a szót a szociális partnereknek és a nem kormányzati szervezetek képviselőinek, akiket meghívtunk erre az első meghallgatásra az Európai Szociális Alapról, Elizabeth Morán asszonynak, a jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy vezesse be a vitát. Köszönöm, elnök asszony. Jelen pillanatban az Európai Szociális Alap módosításán dolgozunk, és végül a nagy, ennek a működésével kapcsolatos nagy politikai irányvonalakat kell meghatározni 2013 utánra, azaz 2014-től 20-ig terjedő időszakra. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos számunkra, mindannyiunk számára ebben a szakbizottságban a szociális alap. A válság időszakában ez pont az az emelő erő. Nem értem, hogy Szerkász úr miért nem hallgat. Hát a kollégáknak úgy látszik, ilyen magánbeszélgetésre van igényük, de ha erre van igényük, akkor azt tegyék meg a termen kívül őri úr, ez önre is vonatkozik. Köszönöm. Molen asszony folytathatja a felszállását. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom tehát, hogy nagyon összpontosítanunk kell erre a témára, a szociális alap témájára, 2013 után, hiszen egy válság időszakban, ez a fő erőkar, amivel segíthetünk az általunk fontosnak tartott célok elérésében, amelyeket 2020-ig szeretnénk elérni. Tehát rendkívül szorosan kapcsolódik az Európa 2020-as stratégia foglalkoztatási része, a szakmai integráció, illetve az európai szociális alap. Szeretném hangsúlyozni, hogy az első célkitűzése az Európai Szociális Alapnak a, éppen a, a, a szakmai integráció. De azt is tudni kell, hogy ebben a javaslatban egyrésztről van egy 20%-os elkülönítés a szociális alapból a szegénység elleni küzdelemre, illetve a szociális társadalmi szolidaritásra. 84 milliárd eurót javasolnak erre elkölteni. Ez egy olyan szabály, amelyre nagyon oda kell figyelnünk. Arról van szó ugyanis, hogy a kohéziós politikák, amelynek 40%-át az Európai Szociális Alap képviseli, ebből 20%-ot tehát a szolidaritásra a társadalmi szolidaritásra és a szegénység elleni küzdelemre kívánnak fordítani. A szociális alap megerősítheti a válságból való kilábalás politikáinak hatását. Négy célkitűzésünk van, tematikus célkitűzések, amelyek rendkívül fontosak. A munkahelyek teremtésének elmozdítása, a mobilitás, a beruházás, a az új kompetenciák fejlesztésébe, illetve a társadalmi befogadás megerősítése, valamint a közigazgatás és az intézmények megerősítése, hogy ezeket végre tudják hajtani. Ez a szakpolitika egy olyan általános keretben helyezkedik el, amely a 2014-től 20-ig terjedő időszakban a munka erőpiac változásait kívánja követni. Növekedni fog a kompetenciák köre, csökkenni fog az alacsony képzettségi szintet igénylő munkahelyek száma legalább 15%-kal ebben az időszakban, növekedni fog a magas képzettségi szintet igénylő munkahelyek száma legalább 15%-kal, és az a munkahelyek 50%-át, tehát egy óriási mennyiséget szeretnénk megóvni. Ebben az általános változásban a képzettségek és a munkahelyek tekintetében tehát rendkívül fontos emelő kar szerepet játszik az Európai Szociális Alap. Az is nagyon fontos a szociális alap szempontjából, hogy a válságból való kilábalás politikái egy oldalról lehetővé kell, hogy tegyék azt, hogy új munkahelyeket teremtsünk, közből, körülbelül 10 millió európai álláshelyet érintett a válság, ezek eltűntek a válságban. Gyakorlatilag 7 millió új munkahelyet kellene ismét létrehozni, de nem ugyanazokat a munkahelyeket, és arra is fel kell készülni, hogy a munkavállalók új kompetenciákat fognak igényelni ehhez, illetve a mobilitásukra is szükség lesz, hogy ezeket betölthessék. És a második nagyon jelentős jelenség, elnök asszony, amelyel a szakbizottságunkban foglalkoznunk kell, ez az, hogy nagyon sokan nyugdíjba fognak vonulni. A háború utáni generációk nagy része nyugdíjba fog vonulni, és ezért mobilizálnunk kell őket, hogy a kompetenciáikat ők is újítsák meg. Tehát egy oldalról a válságból való kilábalás, más oldalról az óriási tömeges nyugdíjba vonulás lesz az a két tényező, ami 2020-ig meghatározza majd a munkaerőpiac alakulását. És erre kell, hogy reagáljon az Európai Szociális Alap a változásával. Van egy olyan téma, amellyel nagyon konkrétan már meghallgatáson foglalkoztunk, és most is ezért hívtuk meg a vendégeinket, és ezért várjuk a, az előadásukat. Ezek több pontot érintenek. Az első pont az a kondicionalitási alap, az áradékokat, azaz a feltételhez kötöttséget érinti makrogazdasági szinten. Szeretnénk ugyanis összekapcsolni a szociális alap felhasználását és az államok jó gazdálkodását, azaz az alap jó felhasználását. Andor biztos úr közleményére szeretnék hivatkozni, és én állást foglalnék elzáradék ellen. Az aranyszabályt is azt, hogy a jól használják fel az alapot az állampolgárok, ezt támogatom. Nagyon fontos, hogy a kohéziós alapokat, a szociális alapot is megfelelően használják fel, és ez a fizetett munkaerő integrációját segíts elő, de nem tudom elismerni azt, hogy ez a záradék csatolva legyen az Európai Szociális Alaphoz. Ez egy nagyon fontos vita lesz, amelyben állást kell foglalnunk majd és várom a partnereink véleményét is ezzel kapcsolatban. A második pont az ESA felhasználásának az egyszerűsítése. Szükségünk van erre a projektre. Szükségünk, és tudjuk azt, hogy a terepen nem használjuk fel az egész szociális alapot. Ezért ahhoz, hogy mozgósítani tudjuk a fennmaradó részt, egyszerűsítésre van szükség, és a harmadik pont, hatástanulmányokra van szükség. Rendkívül fontos ez az alap, abból a szempontból, hogy nyoma, hogy é, mérni és nyomon tudjuk követni a munkaerőpiac változásait, ennek a dinamikáját. Kellenek, hogy legyenek olyan kritériumaink, amelyek lehetővé teszik azt, hogy objektívan mérjük a politikáink eredményességét. Nagyon gyorsan, elnök asszony, ennyit akartam elmondani, és különösen hangsúlyoznám még egyszer azt, hogy a szociális partnerek integrációja a szociális alap felhasználására rendkívül fontos. Az európai szakszervezetekkel is folytattunk már párbeszédet. Volt már több meghallgatás erről a témáról, de folytatni kell, hiszen több szinten kell a szociális partnereknek mozgósítani a magukat, különösen a vállalati szinten. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót az öt vendégünknek, azt szeretném javasolni, most a makrogazdasági kondicionalitást nem kellene túlzottan előtérbe helyezni, hiszem, hogy egyetértünk a bizottságban, remélem legalábbis ebben. Az egész helyzetet súlyosítja, ha mondhatom, hogyha megnézzük, hogy mi jött ki az ECOFIN tanácsból, hát tudván a nemzetközi egyezményről, az ottani eredmény súlyosbítja a helyzetet. Most a szankció, amelyet a nemzetközi egyezményben a GDP arányában százalékosan határoztak meg, azt hiszem, hogy ez a makrogazdasági kondicionalitás nem tudom, hogy túlságosan megfelelő-e. Sok más aspektus van, azt hiszem, hogy most ezzel a makrogazdasági ne foglalkozunk. Én azt gondolom, hogy nem látjuk majd a fától az erdőt, ha túlságosan belemegyünk ezekbe a kérdésekbe. Na most megadnám a szót logikus sorrendben, ezt javasolták nekem. Tíz percet kap mindenki, először a szakszervezetek nevében, az európai szakszervezetek nevében szól, az etok nevében Claude de Nactgall, az ETUP képviseletében öné a szó 10 percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az ETUK nevében. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a meghallgatásra, és köszönöm, hogy megszervezték egyrészt. Egy olyan témában, amely alapvető fontosságú az ETUK szempontjából. És rendszeresen kapcsolatot ápolunk minden érintettel. Nagyon fontos, hogy néhány dolgot itt pontosítsunk a önök szakbizottságának ülése keretében. Először is, még ha igaz is az, hogy most azt javasolt elnök az, hogy ne menjünk túlságosan bele a makrogazdasági aspektusokba, de azért nem szabad elfelejteni, ahogy Morin Chartier asszony is említette, elfogadhatatlan, azt gondolom a makrogazdasági feltételek, amelyek büntetnék szankciókkal az érintetteket, eleinte szankciók lennének, ideiglenes szankciókat vezetnének be. A szankciók olyan mértékűek, hogy ha központi, vagy nemzeti, vagy szövetségi szinten nem helyes politikát folytatnának, ezért szankció járna. És azt hiszem, hogy a szankció negatív hatással lenne a régiókra, a kommunákra, az önkormányzatokra és a polgárokra. A lakosság körében, a tagállamok lakosság körében azt hiszem, hogy nagyon sok a szkepticizmus, és azt hiszem, hogy ezt a válságnak és a megszorító intézkedéseknek köszönhetjük ezt a jelenséget. Ugye a Brüsszel hozta ezeket, mindig ezt mondják hibásan, hogy minden rossznak Brüsszel az oka, hogy ott hozták ezeket a megszorító intézkedéseket. Most hát ez nem így van. Természetesen szeretnénk szociális feltételeket szabni. Nem beszélnek erről a gazdaságirányításban, irányításban, különböző projektekben, amelyekről ön is szólt, nem beszélnek a szociális aspektusról, nincs szó a szociális irányításról, csak a gazdaság irányításról. De igazából a szociális feltételeket nem veszik figyelembe. Például a partnerséget egyáltalán nem veszik figyelembe a struktúrális alapok esetében. Tehát nem igazán tartják be az ide vonatkozó irányelveket, mármint a szociális jogszabályok esetében nem mindig ragaszkodnak azon jogszabályok helyes végrehajtásához. Mint említettem, a szociális területen például az egyenlőség, most nem fogok mintet a nemek közötti, az emberek közötti egyenlőség és egyéb szociális tényezőket, nem akarom mind felsorolni, gondolom majd a vita során ezek előkerülnek. Most a másik dolog, amit mondanék, szeretném elmondani, hogy aggodalommal tölt el bennünket az, hogy az általános rendelkezésben nem említik egyáltalán az ESSA bizottságát. Szerepel a szerződésben, hál' Istennek, a Lisszaboni szerződésben szerepel, de itt nem, ebben a rendeletben, ebben a rendelet tervezetben nem szerepel. Azt gondolom, hogy be kellene építeni ezt a gondolatot. Azt mondják nekünk, a bizottság azt mondta, hogy ez egy technikai hiba volt, ami becsúszott, azért nem került megemlítésre az ESA, tehát az illetékes, vagy az érintett releváns szikkekben nem szerepel hivatkozás, tehát az Európai Szociális Alapra, de ezt reméljük, hogy korrigálni fogja a bizottság. Ami az Európai Szociális Alapot, az ESZ-át illeti, és amely az intézkedéseket illeti, amelyekre önök is hivatkoztak azzal kapcsolatban, hogy ugye a megközelítés az a kapcsán abból áll, hogy konkrét eredmények szülessenek. Tehát amikor a projekteket elfogadják, azok hatékonyságát ellenőrzik, hát világos az, hogy az alapokat hatékonyan kell felhasználni, az ESZA alapokat, az állampolgárok, az adófizetők zsebéből finanszírozzuk az Európai Szociális Alapból finanszírozott projekteket, tehát azért meg kell nézni, hogy hogyan használják fel a pénzeket. Na most, amikor jóvá hagynak egy projektet, egy ESZA projektet, tehát az elfogadás része az, hogy legyen eredmény. Tehát az ellenőrizésük kell megfelelő jelzőszámokkal, indikátorokkal kell mérni egy jóváhagyott projekt eredményességét, hatékonyságát. Persze egy hídépítés sokkal könnyebben számszerűsíthető eredményként, mint a konkrét szociális foglalkoztatás eredmények. Ugye egy foglalkoztatás, egy munkahelyteremtés nem annyira konkrét fizikai eredmény, mint egy híd, de hát azt gondolom, hogy jó lenne, <clears throat> hogyha megfelelő jelzőszámokat találnánk, például arra is, hogy hogyan vezetjük vissza az embereket a munkavilágába, a fiatalokat, tehát ezeket persze nehéz számokkal ellátni. A rendelettervezet függelékében erre vonatkozóan azért vannak információk. Ugye a bizottsági zsargonban négy prioritásról beszélnek, négy tematikus prioritásról, ezeket egyet, ezekkel egyetértünk. Első helyen áll a foglalkoztatás, utána a mobilitás, azt hiszem, hogy erre is vissza lehet térni majd erre a kérdésre. A második prioritás a befogadás, az inklúzió, az integráció 2020-ra jó lenne 20 millióval csökkenteni a szegények számát. Tudjuk, hogy a döntés hozatala óta történtek nem, nem pozitív eredmények, hanem negatív eredmények a gazdasági válság miatt. A harmadik célkitűzés a képzés, átképzés, szakképzés, a humán erőforrások fejlesztése, ez alapvető fontosságú, kiváltképpen a fiatalok tekintetében, a négyes pedig az adminisztráció hatékonyságának növelése. Itt is nagyon fontos a képzés szerepe. Túl sok tisztviselő, túl sok előadó van, aki nem rendelkezik megfelelő szakképzettséggel, nem tudja jól felhasználni az alapokat, nem rendelkezik megfelelő jogi, közigazgatási háttérrel, például ami a mobilitást illeti, a munkavállalók mobilitását, a, a kutatók, a mm, hallgatók mobilitását. Nagyon sokszor a dosszéval foglalkozó tisztviselő nem rendelkezik megfelelő képzettséggel, tehát ezzel is foglalkozni kell. 20%-os ugye az eszának az a hányada, amelyet a szociális befogadás és a kirekesztés elleni küzdelemre szeretnénk fordítani, 40%-ra kellene emelni azt az összeget, amely a foglalkoztatás politikára fordítható. Tehát az ESA 40%-át kellene a foglalkoztatás politikára fordítani, a már említett 20%-os szegénység küzdelem mellett. Természetesen nem csak a foglalkoztatási irányelvre kell hivatkozni, ezen túl kellene lépni, ezen túl kellene mutatni. Azt gondolom, hogy beszélnünk kellene az európai foglalkoztatási stratégiáról, nem csak papíron. Nem tudom, hogy megállapították-e azt, hogy nem szerepel a bizottság legújabb dokumentumában az európai foglalkoztatási stratégia. Az európai foglalkoztatási stratégia valódi vívmány volt az ETUK az Európai Szakszervezeti Szövetség egyik vívmánya volt ez a stratégia. Egy másik pont, amelyet említenék, fontos, az az új fogalom, ugye az átmeneti régiók fogalma, nem mindenki számára világos ez az új fogalom, tehát a konvergencia régiók helyett van egy új fogalom. Mi alapvetően nem ellenezzük ezt az új koncepciót, ezt az úgynevezett átmeneti fázisban található régiók fogalmát, ami a GDP 75%-os arányát illeti átlagát, ugye a régiók besorolásánál az EU GDP-jének 75%-ának átlagát vettük alapul. Nagyon sok jelzőszám, paraméter van, amelyet figyelembe kell venni, amikor meghatározzuk, hogy egy régió hova tartozik, milyen fejlettségi szinten rendelkezik egy adott régióin, pozitívan közelítené meg, nem negatív előjellel, hanem hogy milyen fejlettségi szinten van egy adott régió. Na most a hátrányos helyzetű régiókat nem szabad megbüntetni, ezzel egyetértünk. Jelenleg a gazdasági válság idején nem tudjuk, hogy a mai gazdag régiók nem lesznek-e szegények holnap. Hát inkább azt reméljük, hogy a leginkább hátrányos helyzetű régiók kevésbé hátrányosak lesznek a jövőben. Hát gazdasági szempontból egy olyan helyzetben vagyunk, hogy ja, hát ez, ez a mostani helyzet óvatosságra ind bennünket, meg kell néznünk, hogy mi történik 2013 után. Reméljük, hogy 2013-ra csak kilábalunk a válságból, és az reméljük az utóbbi időben, amit látunk, hát egy kicsit bizonytalanok vagyunk azzal kapcsolatban, hogy mi is lesz 2013 után. Nos, egy másik dologról szólnék, az Európai Globalizációs Kiigazítási Alapról. Számunkra alapvető fontosságú az, a bizottság javaslata ellen nem szabad, hogy ezt a globalizációs alapot a mezőgazdaságból kikerült munkavállalók támogatására fordítsuk. Tehát ugye azért a kapban van lehetőség, a kettes pillér is bizony ad lehetőséget. Tehát azt szeretném, hogyha a globalizációs alapot nem használnánk fel a mezőgazdasági ágazat munkanélkülének támogatására. Most az, hogy a globalizációs alap elvei, célkitűzései ugye a szerkezet váltás által érintett régiók támogatására szólnak, Ma a globalizációs alap egyik célja a prevenció, természetesen a költségvetéssel együtt, amely erre az időszakra szól. A partnerség, erről nem volt szó, mi nagyon örülünk annak, hogy van egy ilyen javaslat, egy etikai kódexre vonatkozóan. Igazából az Európai Szakszervezeti Szövetség az ETUK felhívására, követelésére eh, került elő ez az etikai kódex. Nagyon fontos, hogy határozzuk meg az partnerség európai fogalmát, hogy ne lehessen arra lehetőség, hogy néhány országban megengedjenek olyan gyakorlatot, tehát vannak olyan országok, ahol nem nagyon van hagyománya ennek a partnerségnek, most nem akarok minden részletre kitérni. Tehát határozzuk meg pontosan, világosan, mi a partnerség, és mi minden partner szerepe, feladata, a szociális párbeszéd, ez a szociális partnerek kompetenciából, kompetenciájából táplálkozik, mindaz, ami foglalkoztatás politikai kérdés, amely a foglalkoztatás irányítását illeti, Mindezek a kérdések a szociális partnerek hatáskörébe tartoznak, tehát mi egyetértünk, mint említettem, egyet kell értenünk szociális partnerekként. Aztán az etok nevében azt kértük, hogy a konzultációt ne úgy szervez. Tehát elfogadható módon kell a konzultációt megszervezni, és ennek érdekében írtunk Barózó <clears throat> bizottsági elnöknek és az illetékes biztosnak, Andor és Hán biztosoroknak is írtunk, hogy a konzultációt megfelelően kell végrehajtani, tehát megfelelően kell konzult, a konzultációt megszervezni, tehát nagyon jó lenne, hogy a gazdasági, területi, szociális kohézió minden szempontját vegyük figyelembe. Köszönöm szépen! Elnézést kérek, az órát nem állítottam be, nem tudom, hogy ki mennyit beszélt, nem akarok senki ellen diszkriminatív módon fellépni. Elnézést, ez egy Birt Day asszony 10 percre. Cher Madame la Présidente, dear ladies. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenek előtt szeretném megköszönni a foglalkoztatási szakbizottságot, hogy meghívtak, hogy mondjuk el véleményünket az új Európai Szociális Alapról, amelyre az Európai Bizottság tett javaslatot, és amelyről jelenleg folytat eszmecserét a parlament és a tanács az UAPME alapján különösen társadalmi és gazdasági szempontból nehéz időkben nagyon fontos, hogy a kis és középvállalat a kézműipar számára a jövőbeni programok támogatást nyújtsanak. A strukturális alapok és az ESA központi fontosságú pénzügyi eszközei az EU-nak, amelyeknek a segítségével leküzdhetjük a válságot most, illetve a 2014-2020 közötti időszakban is támogatást kapnak az érintettek. Az előadásomban két kérdésről szeretnék szólni. Az elsőben pozitívan értékelem a rendelet tervezetet, a második részben pedig a problémákról beszélek. Kezdjük a pozitívumokkal. Tudjuk, hogy a strukturális alapok és az ESA elég sok költségvetési eszközt kaptak, hogy az Európa Európa 2020 célkitűzéseit segítsenek megvalósítani. Üdvözöljük, hogy az új kohéziós rendelet csomagot is, amelynek része az ESA rendelet. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű, elnézést, közben összekevertem a lapokat, mondja a hozzászóló. Tehát üdvözöljük az új kohéziós rendelet csomagot, amelynek része az ESA rendelet. Nagyra értékeljük, hogy a KKV-k versenyképességének, innovatív képességének növelése szerepel a célok között. Támogatjuk azt is, hogy az ESA kapcsolódik az Európa 2020 célkitűzéseihez, támogatja a foglalkoztatást, a munkaerőpiaci integrációt, oktatást, képzést, az életen áttartó tanulást és a szociális befogadást. Az hét témakörrel is egyetértünk, ezeknek hosszú távon is pozitív hatása lesz. A koncentrációs elv, miszerint négy prioritásra kell koncentrálni a négy ESZA tematikai célkitűzés közül, üdvözlendő, de mindenképpen a foglalkoztatás és a munkanélküliség elleni küzdelem kell, hogy első helyen szerepeljen a több alapból történő finanszírozás elvét is üdvözöljük. A több szintű irányítási koncepció bevezetését, a partnerséget is üdvözöljük az általános szabályok 5. cikke értelmében. A szociális partnerek bevonása a nemzeti partnerségi szerződésekbe szintén üdvözlendő Üdvözöljük eh, az Európai Bizottságnak azt a célját is, hogy egyszerűsödjön az adminisztráció, különösen a kohéziós alapnál és eh, az általány eh, elszámolások, az egyszerűsített költségelszámolások tényét is üdvözöljük. Eredményorientált projekteket támogatjuk, annak ellenére, hogy itt nagy változtat, a mentalitás változtatásra is szükség van a projekt menedzsereknek, alkalmazkodnia kell az új megközelítéshez. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a kapacitás építés több támogatást kapjon a szociális partnereknél is, hogy kellőképpen be tudják tölteni fontos társadalmi szerepüket. Most rátérnék a problematikusabb részre, a második részre. A partnerséggel kapcsolatban azt szeretnénk, hogyha a szociális partnerek eh, speciális szerepét minden szinten jobban elismernék, különösen a két tematikus célkitűzés, a foglalkoztatás és az oktatás, illetve a készségek és az életen a tartó tanulás területén. Pozitív jelzés a jó kormányzás és a partnerség megvalósítása kapcsán az is, hogy szeretnénk, az európai szociális partnereket bevonnák az etikai kódexel kapcsolatos konzultációkba, valamint a ami közös stratégiai keret munkájába. Ami az intézményi szempontokat illeti, az ezt a bizottságot konkrétan meg kell említeni a rendeletben, hiszen ez a jelenlegi rendeletben is így van. A, mi a prioritásokat illeti, itt a szakképzés konkrétan megemlítésre került a tematikus célkitűzések között a hármasban, illetve az általános rendeletben a tízes célkitűzésben szerepel, és ugyanez vonatkozik a szakmai gyakorlat fejlesztésére. Ez egy jó prioritás, beruházási prioritás lehet a hármas tematikai célkitűzés kapcsán. Ezt szeretnénk, hogyha a business transfert, a vállalkozási ismeretek átadását is konkrétan megemlítenénk. Tehát összefoglalva, alapvetően elégedettek vagyunk az Európai Bizottság javaslatával. Most a parlament és a tanács feladata, hogy tovább javítsák a szöveget. Örömmel rendelkezésre állunk, ha velünk is egy együtt kívánnak működni, és szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a rendelet csomagról kapcsolatos véleményünk írásban is elérhető, ezt örömmel az önök rendelkezésére bocsátjuk. Köszönöm szépen! A CLP, azaz a közszolgáltatásokat nyújtó alkalmazók és vállalkozások Európai Központja részéről David Ancio. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Szociális Alap jövőjéről nagyon örömmel cserélünk eszmét itt az Európai Parlament foglalkoztatási szakbizottságában. Nagyon fontos eleme ez az európai szociális modellnek, különösen a költségvetési megszorítások idején, amikor a közszolgáltatásokat is lefaragják, elhalasztják, vagy teljesen megtörlik a tervezett beruházásokat. Itt Európában az oktatás területén és az egészségügyben, az infrastruktúrás beruházások területén is nagyon komoly mértékben csökkentik a kiadásokat. És egyre inkább rövid távú politikai gondolkodást figyelünk meg, ami aggasztó a jövőre nézve. Az Európai Szociális Alap és szélesebb értelemben a kohéziós politika nagyon fontos eszközei az Európai Uniónak tulajdonképpen a hosszú távú hatását tekintve a legfontosabb pénz pénzügyi eszközei az Európai Uniónak. Nagy óvatossággal kell ezeket alkalmazni, különösen az előttünk álló a stratégiai kereten kapcsolatos konzultációk során. A CEP, amely a közféra munkadóit tömöríti Európában, nagy érdeklődéssel kíséri ezeket a fejleményeket, hiszen mi fontos felhasználói vagyunk az Európai Szociális Alapnak. Néhány észrevételt hagy tegyek. Az Szeretnénk, hogyha az ESSA és az Európa 2020 stratégia, amely az inkluzív, fenntartható növekedés célozza meg, szorosan kapcsolódnának egymáshoz. Nagyon világos célkitűzéseket fogalmaztunk meg, 75 a szeretnénk növelni 2020-ra a foglalkoztatási arányt, 10% alá szorítani az korai iskola elhagyókat, és a felsőfokú diplomával rendelkezők arányát 30%-ra szeretnénk növelni. Üdvözöljük azt is, hogy szorosabbá válik a kapcsolat az ESA és más alapok között, így komolyabb emelő hatásra, multiplikátor hatásra is számolhatunk a beruházásoknál. Üdvözöljük azt is, hogy egyszerűsödnek az adminisztratív eljárások, jó, szilárd alapokat kell megteremteni, de a menedzsereknek szabadon kell tudni dönteni a különböző tevékenységekről a hatékonyabb menedzsment felé egy pozitív lépést tesszünk ezzel az új rendelettel. A támogatás igénylésénél azonban sokszor túl magas a támogatatósági küszöb. Ezért üdvözöljük a standard egység költségre, illetve általányra alapított elszámolást, és a két szintű értékelési folyamatot, Ugye az első szinten történik az elképzelések ismertetése, a feedback, és utána az következik az értékelés. A közszolgáltatások igénybevételét azonban a dokumentumban, a kohéziós politikával foglalkozó dokumentumban ki hangsúlyosabb van kellene megemlíteni, talán többször is a szövegben ez elő kellene, hogy fordul. Hosszú távú politikát illeti, ezt jobban kellene támogatni, és talán érdemesebb lenne ambiciózusabb célokat is követni. A jelenlegi pénzügyi helyzetben nagyon fontos, hogy az ESA egy fontos stratégiai és pénzügyi eszközként több forrással rendelkezzen, hogy jobban meg tudjon felelni az előtte álló kihívásoknak ami a beruházási prioritásokat illeti. Itt szeretnék néhány fontos elemet megemlíteni. A válság káros hatásainak a leküzdése egy nagyon fontos cél, és a több alap az oktatásba történő beruházás rendkívül fontos. Európában egyre nagyobb a a különbség a jelenlévő, illetve a keresett, a munkaerőpiacon keresett készségek között. És egy közelmúltban kiadott nemzetközi tanulmány szerint az EU-ban nagyon sokan nem tudnak megfelelni piaci lehetőségeknek, mert egyszerűen nincs elég tehetséges vagy képzett munkavállaló az energetikai célú beruházások 15%-a nem tud megvalósulni, mert nincs megfelelően képzett munkavállalói kör. Európában a válság ellenére még mindig nagyon magas a betöltetlen álláshelyek száma, azaz van kereslet munkaerő iránt. Ez 2010-ben és 2014-ben is nőtt a betöltetlen álláshelyek száma. Különösen a közférában súlyos a helyzet, hiszen itt nagyon sokszor speciális tudásra van szükség és tekintettel a munkavállalók előregedésére az átlag életkor a közférában magasabb, mint a gazdaság más ágazataiban, területein, és a következő évtizedben tömegesen fognak nyugdíjba menni közszolgák. A demográfiai kihívásokkal is szembesülünk a jövőben. A, az EU-ban 40-ről 48 százaléka fog nőni a az időskorúak aránya és a fiatalok aránya csökkenni fog. Ez azt jelenti, hogy a szociális ellátórendszerek működtetésének a költsége is nőni fog. Mindenképpen nagy feladatok állnak az emberek előtt, és a e, tudást, amit generációk felhalmoznak, át kell tudni adni a következő fiatalabb nemzedékeknek. A demográfiai változások részét alkotják annak is, ahogy az alapvető szolgáltatások működnek egy idősödő társadalomban. Mindezen indokok miatt, és még nem soroltam fel az összeset, örömmel szeretnénk részt venni a tanácsban és a parlamentben ezen nagyon fontos témakör kapcsán folyó vitában, és reméljük, hogy nagyon termékeny lesz az együttműködésünk. Köszönöm, elnök asszony. Merci beaucoup. Nagyon köszönöm. Most a nem kormányzati szervezetek következnek, és a szociális platform részéről elnöküknek, Konni Reuter úrnak adom meg a szót. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy meghívtak, és köszönöm ezt a lehetőséget is, hogy itt felszólalhatok. Valóban itt nem csak egy újabb vitáról van szó, egy újabb programról vagy projektről, hanem az Európai Szociális Alap, ahogy elhangzott, nagyon lényeges válságidőszakban. Hogyha az Európai Szociális Alap céljait szem elől tévesztjük, akkor annak nagyon súlyos következményei lesznek, amit már látunk is országokban. És nem is a kondicionalitásról kell beszélnünk, hanem arról, hogy a strukturális alapokból milliókat vagy nem használunk fel, vagy rosszul használunk fel, és ez nem a szociális partnerek vagy az NGO kapacitás hiányával, vagy nem megfelelő működésével, hanem az adminisztráció hatékonytalanságával függ össze nem azonosítják azt, hogy hol van szükség ezen pénzek felhasználására az oktatásban, a képzésben. Az európai szociális alapot azok felé kell irányozni, akiknek leginkább szükségük van rá. Az elnök, a szakbizottsági elnök éppen most említette a kondicionitás kérdését, ezzel kapcsolatban általában egyetértünk, hogy ez nonsens, úgyhogy két-három percet meg is takaríthatok a beszédemből. Nincs értelme, ahogy azt a franciául mondjuk ezzel a szóval. A növekedés, a fejlődés értelmében, vagy érdekében nem szabad ezt használni, hiszen ezzel eltévesztjük a célt, akkor, amikor ezeket az adói vagy pénzügyi politikákat alkalmazzuk. Azt gondolom, hogy az Európai Szociális Alap keretén belül érdemes két referenciapontra visszatérni. Az egyik, amit az előttem szólók is említettek, az az, hogy már nem beszélünk foglalkoztatási stratégiáról. Legalábbis az állampolgárok úgy érzik, hogy az európai szinten a szociális ügyek, a foglalkoztatás nem ügy. Ezért, hogyha azt akarjuk, hogy az Európai Uniós intézmények ismét kapcsolatba kerüljenek az állampolgárokkal, és a szociális alap jövőbeli fejlődését is elősegítsük, akkor erre különös hangsúlyt kell fel, hang, helyezni. Az Európa 2020-as stratégia is eltűnt a vitából, de vissza kell hoznunk, hiszen az intelligens, fenntartható és befogadó fejlesztés, fejlődés, ez pont az, amit mi, a nem kormányzati szervezetek mindhárom jelzővel támogatunk. És ebben az eszának kulcsfontosságú szerepe van. Mi azt javasoltuk, a szociális platform, hogy legyen egy hatos csomag. Nem az a hatos csomag, amiről önök szoktak tárgyalni, hanem egy sokkal szociálisabb hatos csomag. Első, az eszának a szociális célkitűzésekre, társadalmi célokra kell összpontosítani. Azt hiszem, hogy legalább ebben a szakbizottságban általánosan támogatják ezt, és az aktív befogadási stratégiákat kellene a fősodorvonalba terelni, a szegénység elleni küzdelmet, és azt hiszem, hogy kollégáim majd erre visszatérnek, hiszen például egyikük a szegénység elleni hálózatot képviseli. A nők és férfiak egyenlősége és a megkülönböztetésmentesség szintén nagyon fontos, hiszen válságidőben ez utóbbi növekszik. Következő az általános finanszírozás. Igen, üdvözöljük és az Európai Bizottság is úgy gondolja, hogy a nem kormányzati szervezeteket nem lehet irányítani, de mi is tudunk irányítani, mi is tudunk kormányozni, és nagyra értékeljük azt, hogyha van cél, és szeretnénk azt, hogyha a kohéziók, kohéziós alap 25%-át minimum garantálnák. Tudjuk, hogy a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban nehézségek vannak, de legalább ezt a keretet szeretnénk biztosítva látni. Azt is szeretnénk, hogy a 20%-os szociális befogadásra és szegénység elleni küzdelemre elkülönített összeg vagy arány maradjon meg. Ezt támogatjuk. A negyedik, a partnerség a nem kormányzati szervekkel. Igen, barátaink, a szociális partnerek mindig hallják azt az üzenetet, hogy szociális párbeszéd ügye a foglalkoztatás. Nem is kell emögé kérdés, kérdőjelet tenni. De mi történik akkor, hogyha a szociális párbeszédbe minket nem vonnak be? Azért, nem kerül be valaki a szociális párbeszédbe, mert túlságosan alacsonyan képzett, és olyan munkahelyre kerülne, ahol nincs megfelelő szociális párbeszéd. Nagyon fontos, hogy ők is bekerüljenek a struktúrába, és olyan irányba orientálódjanak, ami visszavezeti őket a munkaerőpiacra. Az én szervezetem 25 éve dolgozik ezen, és tudjuk, hogy ez a társadalmi befogadás, a társadalmi segítés az, ami meggyengül a válságidőszakban, a szociális partnerek kevésbé figyelnek erre oda. Itt nem versenyről van szó a szociális partnerek és a szociális NGO-k között, hanem egy kiegészítő jellegre. Támogatnunk kell egymást tehát. Az ötödik pont. Lapoznom kell közben. Nem csak a partnerségi elvről van szó, hanem arról is, hogy a nem kormányzati szervezetek megfelelő finanszírozása megvalósuljon. A szociális szolgáltatásokat öm, nyújtó képzésekben résztvevő civil szervezetek nem férnek hozzá ezekhez az alapokhoz. Nagyon különböző a helyzet különböző tagállamokban, és nem csak Magyarországról beszélek, hanem más országokról is. Vannak olyan országok tehát, ahol politikai okokból a szociális civil szervezeteket, a szolgáltatókat, a civil társadalmat teljesen kizárják az alapokhoz való hozzáférésből. És hogyha bele akarunk olvasni mit amit a munkaadók mondanak, megpróbálják az igényeket felmérni a munkaerőpiacon egy kisebb vagy nagyobb régióban. De ha ezt felmérjük, akkor nagyon fontos az, hogy ebbe a felmérésbe azokat is bevonjuk, akik a szociális valósághoz a legközelebb állnak, ezek egy a szociális partnerek és a szociális civil szervezetek más oldalról. Ezért számunkra nagyon fontos az, hogy különösen a kisebb szervezetek az egyszerűsítés révén, amit Morán Sátyi asszony említett, az egyszerűsítés révén ők is könnyebben hozzáférjenek az alapokhoz. Ez ne csak a közigazgatás számára legyen kedvező, hanem számunkra is könnyebb hozzáférést biztosítson az alapokhoz. Persze vannak még olyan kérdések, amelyekről azt hiszem még van két perc a számomra, esetleg? Folytassuk tehát a vitát még egy dologról, ez az Európai Szociális Alap és az új kihívások kapcsolata, amik a demográfiai változásokból erednek. Különösen azokra a fiatalokra gondolunk, akik kiszorultak a munkaerőpiacról, őket kell célozni, illetve azokat is, akik 55 évesek elmúltak. Hiszen az Európai Uniónak az is célja, hogy az 55 felettieket is aktív életre ösztönözzék. De tudjuk, hogy mi a helyzet. Hogyha valaki 50-52 éves, 55, elveszíti az állását, és egy sokkal alacsonyabb fizetéssel járó, alacsonyabb képesítést igénylő munkát ajánlnak neki, muszáj elfogadnia. A munkanélküliség, illetve az idősebbek alkalmazása, a migránsok integrációja, különösen azoké, akiket a mi zsargonunkban szabálytalanul itt tartózkodóknak, azaz nem rendezett papírokkal rendelkezőknek nevezünk. Tehát őnek is képzésre van szükségük és segítségre, hogy hozzáférjenek a munkaerőpiachoz. Azt is szeretnénk, hogyha a szociális gazdaság dimenzióját bevezetnék. Hiszen, hogyha az embereknek nincs megfelelő képesítése, akkor csak ipari vagy zöld munkaerőhelyekhez nem férnek vissza, hanem a gondoskodásba se pedig a gondoskodás területén munkaerőre van igény, de ehhez megfelelő képzeltséget is biztosítani kell. Üdvözöljük azt, ami az asztalon található. Vannak ebben jó dolgok, van, ahol még lehetne jobban jobbat elérni, ezért módosításokat fogunk javaslunk. A szociális Európa és az európai szociális modell és a jóléti modell szempontjából az ESZA az egyik legfontosabb eszköz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó meghívottunk a meghallgatás első részénben az Európai Szegénység elleni hálózat részéről Sian Jones asszony, aki a hálózat politikai koordinátora. Öné a szó. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm, hogy szólhatok Önökhöz. Röviden a szegénység elleni hálózatról. Mi egy független civil szervezetek összessége vagyunk. 13 szegénység, 30 szegénység elleni fórumot fogunk össze, és nagyon fontos, hogy a szegény emberek, az érintettek aktívan vegyenek részt ebben a munkában. A szociális platform ez. Ha megengedik, világosan elmondanám, hogy a bizottsági javaslatok az Európai Szociális Alapok kapcsolatban nagyon pozitív, kézzelfogható eredményeket jelentenek az Európa 2020 részéről. Mi sokat lobbiztunk a szegénységi célkütözés mellett, és most végre kézzelfogható eredményt látunk a bizottság javaslatában. Azt mondanám, hogy két területet üdvözlünk kiváltképpen, az egész, amely arról szól, hogy csökkenteni kell a szegénységet, nagyon fontos a 20%. A második terület, amit támogatunk, ez a partnerségi fogalom, alulról felfele építkezés fontosabb szerintem az eszában, amely a közösségi kezdeményezéseket támogatja, civil szervezet barátabb módon működik. Úgy gondoljuk, hogy a célkitűzéseket meg kell erősíteni, erről majd szólok később, hogy mik is a mostani célkitűzések, erről is szólok. A negyedik terület, az ESZA egyedül nem tudja megoldani a szegénység problémáját. Az összes struktúrás alapot mobilizálni kell ehhez. De ezt nem tudjuk elérni, ha csak nincsen egy ö, szociális befogadási ö, kirekesztés elleni közös norma, egyfajta főcsapás. Aztán a feltételesség, örülünk annak, hogy az Önök Szabizottsága elutasítja ezt a makrogazdasági kondicionalitást. Erről majd később szólok, de arról szeretnék inkább beszélni, hogy ez, ez a mit tehet annak érdekében, hogy a szegénységi célkitűzések esetében hatékonyan járunk el. A 20% ugye az egy fontos szám megengedik erről szólni? A 20% a szociális befogadással kapcsolatban miért fontos? A bizottság már felismerte, hogy javítani kell a helyzeten. A kohéziós politika stratégia jelentés azt mondja, a szociális befogadás terén lassan tudunk előrelépni, tehát nem nagyon éltünk el eredményt az eredeti programban sem. Csak az, ezt a 12%-át fordítják a szociális befogadásra, az alacsony. A, szot, a szegénység és szociális kirekesztettség a válság miatt egyre nő, és a megszorító intézkedések miatt is. Az új szociális védelmi jelentés igyekszik a válság szociális hatásait is megvizsgálni, és ebből kiderül, hogy több két millióval több embert fenyegeti a szegénység ö, veszélye. Nem csak erről van szó, hanem ugye egyre súlyosabbá vált. 345 ezer ember van, akik eh, súlyos szegénységnek vannak kitéve. Itt eh, van persze problémák a szociális adatok, adatokkal kapcsolatban. 8,5%-ra nőtt a 8-ról a szegények száma. A mm, aktív keresők eh, jelentős része szegény, tehát a munka önmagában nem elég a szegénység elleni küzdelemhez. Tehát 8%-a az aktív foglalkoztatottaknak szegény. Integrált megközelítése van szükség. Nagyon fontos az aktív befogadás. Ezért több beruházásra, befektetése van szükség, hogy ezt elérjük. A különböző védőmechanizmusok elősegítik a területi egyenlőséget is, nagyon fontos a 20%-os ráfordítás. Tehát azt gondolom, hogy meg kell néznünk, hogy mi is a helyzet. Meg kell néznünk, hogy a tagállamok mit tudnak, mit akarnak elérni, ezt a 20%-ot, ezt kiemelten kell kezelni. Még egy pont, ugye az élelmiszersegély. Az program benne lenne a 20%-ban. Mi úgy gondoljuk, ez egy hamis jó ötlet. Mi támogatjuk az élelmiszersegélyt, de az élelmiszersegély nem a szegénység elleni küzdelem stratégiája, ez egy szimptomatikus, súlyos problémát igyekszik átmenetileg megoldani. Az élelmiszersegély azonban nem válthatja fel a szegénység elleni küzdelem stratégiáját. Én azt gondolom, hogy az élelmiszersegélyt a 20%-on kívülre kell tenni. Ne a sotás alapokból finanszírozzuk, tehát a 20%-ot azt ne érintsük. A második terület, tisztázni kell a tematikus célkitűzéseket és beruházási prioritásokat, hogy valóban hatékonyságot garantáljunk a szegénység elleni küzdelemben. Támogatjuk a foglalkoztatási célkitűzést, de minőségi, fenntartható, méltóság teljes munkát kell garantálni. Ezt Ugye a foglalkoztatás, a munka nem garancia a szegénység ellen. Nem véd meg a szegénységtől. A munkához való hozzáférés nagyon fontos. Nem csak arra van szó, hogy az emberek megőrizhessék munkahelyüket. Aztán támogatni kell, testes szabott támogatás kell biztosítani. Minden szegénysége, kirekesztettsége szembenéző hátrányos csoportot támogatni kell. Az aktív befogadás az egyik kiemelt prioritás, és örömmel látom ezt. De mit értünk az aktív befogadás alatt? Három oszt pillérből áll megfelelő jövedelemki, egészítés, személyre szabott támogatás, hozzáférés a minőségi munkához, minőségi szolgálatokhoz. Ez a három elem kell. Nem csak az, tehát nem a kandit, nem a feltételeket kell keményebbé tenni. Aztán túl kell menni a foglalkoztatáson. A foglalkoztatás nagyon fontos, de integrált megközelítésre van szükség, amely valóban hozzáférhetővé teszi mindenki számára a minőségi munkát, szolgáltatásokat. A negyedik terület, amiről szeretnék szólni, az Európa 2020-as stratégiához való alkalmazkodás. Ez lehetővé teszi ez a stratégia, hogy csökkentsük a szegénységet, de szeretnénk, ha különböző célkitűzéseket is megfelelően kezelnénk. Nem szabad, hogy egyfajta rivalizáció alakuljon ki a célkitűzések között. Szerintem a szegénység elleni küzdelem kiemelt. Ez nem világos az útmutatásból. Mire van szükségünk? egy szociális értékelési rendszert kell felállítani, amely megállapítja, hogy az esze mennyire hatékony. Fontos elmondani azt, hogy nagyon fontosak a jelzőszámok. Nagyon fontos, munkát kapnak az emberek. Milyen munkát? Nagyon fontos, hogy legyenek úgynevezett puha jelzőszámok, nem csak a kemény jelzőszámok fontosak. Erősebb kapcsolat kell az ESA és a nyílt koordináció szociális módszerek között. Erről elfeledkeztünk, erről a nyílt módszerről. Rengeteg jelzőszámunk van, lesz majd egy mm, jelentéskészítő, beszámoló, nemzeti, szociális beszámoló rendszer. Ezeket a különböző értékelési, jelentéskészítési, beszámolói rendszereket is össze kellene fűzni. Ami a feltételesség záradékát életi, ez nem csak veszélyezteti a cégkitűzéseket, egy kicsit fel is oldja a cégkitűzések súlyát. Igazából ez a feltételesség egy kettős büntetésnek tekinthető, mert a leginkább hátrányos helyzetűeket sújtja leginkább. Ami a partnerséget illeti, ez nagyon fontos, kiváltképpen a civil szervezetekre való hivatkozás. Ez elismeri azt, hogy a civil szervezeteknek van tapasztalatuk, ismerik a mm, kirekesztettek, a hátrányos helyzetűek igényeit, mi tudjuk, hogy hogy tudunk segíteni nekik, hogy segíthetjük őket minőségi munkához, hogyan segíthetjük őket a fenntartható munkához. Nagyon sok tapasztalatunk van az ESA alapokkal is, és egyre nehezebb egyébként az ESA forrásokhoz hozzáférni. A partnerek részvétele a folyamat minden szakaszában, a tervezésben, a végrehajtásban, az értékelésben nagyon fontos. Konkrétabbá kell tenni a partnerségi elvet, nagyon fontos a technikai segítségnyújtás a kisebb szervezetek esetében, hogy hozzá tudjanak férni az ESZA alapok, az ESZA forrásokhoz, hozzáférhetővé kell tenni. A globális támogatás az ugye egy blokkban teszi hozzáférhetővé a pénzforrásokat. Nagyon fontos a kapacitás építés a határok, a tagállamok határain túl. Nagyon fontos a kiemelt területeken. Ami az egyszerűsítést illeti, üdvözöljük a javaslatokat. Sokkal jobb lenne egy egyszerűsített, általány költségtérítésen alapuló rendszer, amely civil szervezet barátabb lenne, egyszerűbbé tenni mindenki életét nagyon nehéz, hogy a civil szervezetek ne adósodjanak el, tehát itt a kifizetés ütemezését is megfelelően kell alakítani. Nem beszéltek a nemzeti nemzetközi együttműködésről, üdvözöljük ezt. Nagyon fontos, hogy a civil szervezetek hozzáférjenek a határokon átnyúló nemzetközi projektekhez és alapokhoz. Nagyon fontos a szociális befogadási hálózatok támogatása. Merci beaucoup. Euh, je crois que nous avons... Köszönöm szépen. Nagyon átfogó bemutatókat hallottuk. A Business Europe-nak nincs közöttünk képviselője, úgyhogy ők most nem tudnak hozzászólni. Sajnos nem ez volt a, a kívánságunk. Az ő a szociális partnerek részéről ők nem képviseltetik itt magukat. Hogyha senki nem lát nehézséget ebben, akkor először Thomas Mann úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy az Európai, Európai Szociális Alap kapcsán bővülésről beszélhetünk. 84 millióra nőtt a költségvetés. Egy centet se akarunk elpazarolni ebből, leghatékonyabban kell ezeket a forrásokat elkölteni, és ehhez arra van szükség, hogy mindent megtegyünk a hatékonyabb működésért. Az Európai Bizottság javaslatából indulunk ki, de szeretnénk közös teljesítmény indikátorokat bevezetni, mondja a bizottság. Hát szerintem már van ilyen mikor azt akarjuk mérni, hogy mi az, ami működik a tagállamokban, mi az, ami nem. Itt arra van szükségünk, hogy egy olyan eszköztárunk legyen, amelyel jobban tudunk számolni és értékelni ezen a fontos területen. Második megjegyzésem most tudtuk meg, hogy néhány tagállamban a szociális partnerekkel és az NGO-kkal, a civil szervezeteken nem igazán működik az együttműködés. Ha ez így van, akkor az ESSA forrásainak egy részét arra kell fordítani, hogy civil szervezetek, szociális partnerek a kapacitásaikat építhessék, erősíthessék, és elmondhassák, hogy mi is fontos részei vagyunk ezeknek a folyamatoknak. Fontos fontos gondoskodni arról, hogy épüljenek, kiépüljenek ilyen kapacitások, hogy legyen lehetőség oktatásra, a tudatosság erősítésére, hogy mindenki belássa, mennyire fontos a szociális partnerek szerepe. Itt nem légüres térben működünk, mert ha ez így van, akkor nem tudunk előrelépni. Az Európai Parlament minden állásfoglalásában azt mondtuk, hogy erősíteni kell a szociális partnerséget, ez nálunk működik, nagyon fontos, hogy a tagállamokban is így legyen, és az önök hozzájárulása ehhez elengedhetetlen és hasznos lesz. Elizabeth, szeretnék valamit mondani a te jelentéseddel kapcsolatban a szociális innovációt szeretnénk támogatni, ez nagyon szépen hangzik, eh, szép fogalom. De hogyan is néz ki ez a szociális innováció? Hol érhető ez tetten? Ez egy nagyon csinos kis eh, mm, szócska, de hol lehet eh, a szociális területen innovatívnak lenni? Hogyha ez a lényeg, az, a lényeg a megvalósíthatóság minden kezdeményezésnél. De azt mondani, hogy most innováció, ezt pufogtatjuk csak egy üres frázisként, szóval ez nem elég. Ezt működőképessé kell tenni, gondoskodni kell arról, hogy mindez hatékonyan működhessen. Mi európai parlamenti képviselők, és rengeteg panaszt kapunk, ami erről tanúskodik, hogy ezek a dolgok még nem működnek jól, tehát javítani kell a helyzeten. Az Európai Bizottság mindenképpen segít majd a prioritások meghatározásában. Végül talán jobb egy-két prioritást kivenni, és csak négy vagy öt prioritásra koncentrálni, de azokat aztán tényleg valósítsuk meg, töltsük meg élettel. Ha így járunk el, akkor lesz nagyon eredményes a munkánk. Elizabeth Morin Tegnap is itt egy fellépett, ma is a franciákra nagyon nagy szükségünk van tehát. Monsieur Darden. úr, utána Jeszovjecke asszony kapszott. Darden úr, köszönöm elnök asszony. Köszönöm az előadásokat is, a meghívottak részéről. Rendkívül fontos ez a téma, különösen a jelenlegi válság idején, ami folytatódni fog még pár évig. Nagyon sokat mondhatnék, hosszan beszélhetnék, de néhány elemre hívnám fel inkább a figyelmet. Néhány javaslattól a kapcsolatban oszlom a véleményüket, különösen akkor, amikor a 20%-ot el akarjuk különíteni a szegénységelni küzdelemre. Ezzel meghosszabbítanánk azt a küzdelmet, amit a jelentésünk nyomán tavaly kezdtünk a szegénység elleni küzdelemben. Aztán az átmeneti régiók, szerintem ez a gondolat is fontos, még akkor is, hogyha talán egy kicsit érdemes pontosítani a dolgot, és nagyon lényeges, hogy a lehető legtöbb európai állampolgár legyen a kedvezményezetje ezeknek az alapoknak. Az értékelés, illetve az eredmények eleme is nagyon fontos, hogy tudjuk igazolni azt, hogy hasznosak ezek az intézkedések, és jól használtuk fel az alapot. A hatékony felhasználás is alapvető fontosságú, ahogy ezt az elődöm is hangsúlyozta. Az összes javaslatra szükségünk van a partnerek részéről. Hogyan tudjuk a lehető legjobban, leghatékonyabban rendelkezésünkre álló alapokat felhasználni, hiszen nem lesz egyre több pénzünk, hanem egyre hatékonyabban kell a terepen felhasználni ezeket, azt, ami rendelkezésünkre áll. Még hangsúlyoznám azt is, hogy jobban kell koordinálni az alapokat. E tekintetben zárójelben megjegyezném, hogy a globalizációs kiközítási alapra vonatkozóan ugyanezt mondták az előadók. Az is fontos, hogy megtartsuk a konkrét célokat, amelyek egy-egy alap létjogosultságát igazolják, hogy a koordináció ne jelentse azt, hogy az egyes alapoknak a szerepe összemosódik. Az Európai Szociális Alap eszközeit persze szeretnénk mm, növelni, de azzal, hogy hogy a küldetést területét kiterjesztjük, akkor a különböző küldetésekhez saját költségvetést kell rendelni. Ez a 40 százalék, ami világosan a foglalkoztatás területére van elkülönítve, ez érdekes javaslatnak tűnik nekem is. Azonnal befejezem, bár az elnök asszony nem szereti, hogyha e, erre, hang, erre sokan kitérünk, de én is támogatom azt, hogy mondjunk nemet a feltételességi záradékra. Elnök Jezlovrecka asszony. Przewodnicząca, bardzo często krytycznie oceniamy. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nagyon gyakran bíráljuk az, ezt a működését, hogyha nem jól működik. Most nagyon érdekes megállapításokat hallottunk szakértőktől. Látjuk azt, hogy elég nagy a szakadék az emberek készsége, képessége, illetve a vállalatok munkaerő igénye között. Éppen ezért az ESSA tulajdonképpen innovatív módon léphet fel, hogy jobban össze tudja kapcsolni az oktatást, ahol különböző készségeket tanulunk meg, illetve a munkaerőpiacot. Az én régiómban három éven keresztül szerveztem egy projektet Dán és német partnerekkel, és ennek kapcsán figyeltük a, a vállalatok működését, és rendszeresen feltettük nekik azt a kérdést, hogy az álláskeresőknél milyen tudást, ismereteket keresnek, és pontosan mik az elvárásaik a munkát keresőkkel kapcsolatban, és az oktatással szemben milyen elvárásokat fogalmaznak meg. Három évig tartott ez a projekt, és a kapcsolataink tovább is élnek. A cél ezzel az volt, hogy jobban profitáljunk az ESZA forrásaiból, a tekintetben is, hogy jobban felkészítsük az embereket a munkára, hogy olyan készségekkel lépjenek a munkaerőpiacra, amelyik iránt igény van a munkaerőpiacon. Éppen ezért nagyon fontos, hogy különböző prognózisokat is tudjunk készíteni a jövőre vonak, vonatkozóan. Talán javasolnám azt is, vagy kérdezem önöktől, hogy ilyen prognózisokra vannak-e eszközök, fel lehet -e használni az ez a forrásait erre, hiszen ezzel is azoknak tudunk segíteni, akik nehezen találnak munkát. Schröter asszony, aztán Gönc Kinga. El- ja, vielen Dank. Um... Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a hozzászólásokat, és azt kérem, hogy írásban is talán jutassák el nekünk. Megpróbáltam jegyzetelni, de egyszerűen nem sikerült mindent fölírnom a fontos megalapítások közül. Pedig nagyon sok jó és konkrét észrevétel hangzott el, amelyeket szívesen felhasználnék, amikor megpróbáljuk módosítani a rendeletet. Tehát nagyon jó lenne. Egy másik dolog Felvetettek néhány olyan dolgot, amelyek az általános rendeletben sokkal fontosabb szerepet játszanak, mint az ESA rendeletben, mert ezeket ott szabályozzák az általános rendeletben. Ezért ehelyütt fontosnak tűnik eh, számomra, hogy amikor írásban és eljutatják hozzánk a hozzászólásaikat, pontosítsák, hogy az általános rendeletben mi az, amit módosítani szeretnének az ESA, a foglalkoztatás, a szociális befogadás, a szegénység elleni küzdelem kapcsán konkrétan. Mert amikor pénzről, társfinanszírozásról, pénzügyi szabályokról beszélünk, akkor ott is fontos, hogy az ESZÁ-nak hány százaléka jut a tagállamokhoz, és mi is a helyzet ezzel a 20 százalékkal. A tagállamok eh, egyértelmű többsége küzd keményen ez ellen, a szabály ellen, és eh, itt tulajdonképpen csak a foglalkoztatási szakbizottság támogatja ezt a 20%-ot, ezt szerettem volna nyomatékosan leszögezni feltűnt nekem az, hogy egyetlen egy hozzászólásban sem szóltak a, szerintem egyik legfontosabb kérdésről, ez pedig a partnerségi elv, hiszen a hatodik cikkben ez egy nagyon lényeges különbséget jelent. A hatodik cikk eh, azt mondja, hogy csak eh, nem az egész Európai Unióban, hanem bizonyos minőségi kritériumnak megfelelő, meg kell, hogy felenjenek a partnerek, az ilyen partneri kapcsolatokban. Szerintem ez egy nagyon fontos elem, ezért örülnék, ha erről is mondanának valamit. Food aid, élelmiszer segély. Hogyha megnézzük a helyzetet, hogy Eh, azt a követelést, hogy legyen erre egy, eh, egy eh, új költségvetés, egy külön költségvetési sor, hát ez egy utopisztikus követelés, pont most, a mostani helyzetben, amikor egyáltalán nagyon nehéz szociális eszközökre forrásokat szerezni, ezt egy utopisztikus követelésnek tartom. Másrészt viszont az a helyzet, hogy hat tagállam függ eztől a pénztől, amit 2014. január 1-től már valószínűleg nem fognak megkapni, ez megszűnik. Ezért okos dolog dolognak tartanám azt, hogy a költségvetési helyzet miatt a bizottság, ezt, ezt integráljuk az ESZÁ-ba, ezt az élelmiszersegét, mert hiszen akkor egyrészt akik erre rászorulnak, azok megkapnák ezt a pénzt, azok a tagállamok, ahol tényleg vannak ilyen problémák, ahol nagyon jól fel tudják használni ezeket a pénzeket, és a másrészt a függőséget le tudjuk küzdeni, hiszen hiszen a, ezt kombinálni lehet akkor más ESZA intézkedésekkel. Tehát jó gondolatnak tartanám, hogy itt hagyjuk ezt benne az, az ESZA-ban. Ez egy másik megközelítés, mint amit többen képviselnek. És az utolsó megjegyzésem, csodálkozom azon, hogy egyetlen egyszer sem foglalkoztak kimerítően a koncentráció kérdésével az a kapcsán. Utaltak rá egy kicsit, de hát egyik, egyrészt ugye ezt jónak találjuk, ezt, hogyha megnézzük például a négyes pontot, ami a negyedik prioritásnak felel meg az általános rendelet kilencedik cikkében, ott még 11 prioritás szerepel. Kérdésem, hogy most elég ez a négy, vagy nem lenne jobb öt vagy hat prioritás, vagy esetleg egyetlen egy, nincs, nem meg a veszély annak, hogy ez minden tagállam végül is majd azt csinál, amit akar, hogyha nagyon szétszórjuk, hogy felhigítjuk. És a százalékoknak való megfeleléshez is ez a négy prioritás nem biztos, hogy jó. Tehát pontosítsák kérem ezt, hiszen tudnunk kell, hogy mit írunk be a rendelet tiszteletbe. Madam Kinga. Gönc Kinga asszony, utána Harkin asszony. Thank you very much. Uh, uh... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos és fontos ez a meghallgatás. A következő is. És hallgatván a megjegyzéseiket, az a benyomásom van, hogy nagyon fontos ez a partnerség, amit kialakíthatunk azokkal, akik az ESZA rendeletten dolgoznak, mi jelentéstevők, árnyék jelentéstevők itt a parlamentben, illetve önök más oldalról, akik nagyon mélyen átérzik és értik a végrehajtás csinyát, bényát, és vannak számunkra ajánlásaik. A Schröter asszony is említette, mindannyiunk számára rendkívül hasznos lenne, és én is ezért kérem önöket, hogy küldjék el az ajánlásaikat, a javaslataikat számunkra, számomra, hiszen az egész folyamatban használni tudnánk őket. Azzal is egyetértek, hogy most bár az a rendeletről beszélünk, nagyon fontos lesz az is, hogy elkezdtük összehangolni ezt a rendeletet a keretrendelettel. Azok a kollégák, akik a Regi dolgoznak, és azok, akik a szociális változás és innovációs, alaprendeleten dolgoznak, azoknak is az egész képet kell látni, nekünk össze kell hangolni ezeket a rendeleteket. Azt is szeretném megemlíteni, hogy van ez a területi paktum, illetve egy másik elv, amely nagyon fontos és az is lényeges lesz, hogy hogyan hagyják végre, és hogyan követik nyomon az Európai Bizottság részéről. A partnerségről beszélni sokkal könnyebb, mint megvalósítani, és valódi partnerséget kialakítani ott a terepen, a helyszínen. Úgyhogy szerintem ennek a részletein, a partnerség részletein még dolgozni kell, illetve a területi paktumokon. Hogyan vonjuk be a, a civil szervezeteket és a szociális partnereket. Kettős üzenet van, egy oldalról decentralizálásra van szükség a végrehajtásban, hogy a hatékonyságot növeljük, de önök azt is említették, hogy az alapfelhasználása hatékonyabb kellene, hogy legyen. Ugyanakkor erősebb EU-s ellenőrzésre van szükség a célkitűzésekkel, a nemzeti stratégiákkal kapcsolatban. Azt szeretnénk látni, hogyha a nemzeti stratégiák tényleg a cél felé mozdulnának el, és a 2020-as stratégiát próbálnák megvalósítani. Utána az operatív programokat is vizsgálni kéne, hogy ezeket a célokat szolgálják-e. És az is nagyon fontos, hogy megtartsuk az arányt, ami bekerült most a javaslatba, a kohéziós alap 25%-a az ESZ-ra, illetve a 20% ami a szegénység elleni programokra lett elkülönítve. Ha jól tudom, akkor a tanács és bizonyos tagállamok nem nagyon örülnek ezeknek az arányoknak, pedig ezek kötelező érvényűek. Úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy önök is támogassanak minket, az összes szervezetük, hogy ezt a normát meg tudjuk tartani. Szerintem a javaslat tervezet elég jó, és az ESZA munkacsoport is jó keretet adott arra, hogy szoros párbeszédet folytassunk a bizottsággal a javaslat megfogalmazása előtt. Ezért úgy gondolom, hogy most az a célunk és feladatunk, hogy ezeket a nagyon pozitív elemeket, az szabályok egyszerűsítését megtartsuk, az eszát a kisebb szervezetek számára is hozzáférhetővé tegyük, legyen közvetlen kapcsolat azokkal a társadalmi csoportokkal, akiknek az eszára tényleg szüksége van. És az is nagyon fontos, amit sokan említettek, hogy legyenek összehangolva az alapok, és valódi komplex programokat hozzunk létre a helyi közösségek számára. Eddig azt láttuk, hogy ezeket a programokat kisebb részekre osztották, és nem annyira komplex programok valósultak meg. Úgy érzem, hogy tudjuk egymást támogatni, ezért arra kérem önöket, hogy küldjék el a hozzászólásaikat írásban is, és kövessék nyomon majd a keretrendeletben meghatározott szabályokat is, a szociális változás és innovációs rendelet kapcsán. Elnök Harkin asszony, és kérdezem, hogy van-e más kolléga, aki kíván hozzászólni. Bastos asszony, és akkor itt le fogom zárni a felszólók listát. Harkin asszony. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak eh, az előadásokat. Néhány felvetésem lenne. Amikor az átmeneti régiókról beszélnek, és arról, hogy mennyire fontos a rugalmasság, az elővigyázatosság ezzel kapcsolatban, ezzel maximálisan egyetértek. 0,7, 0,8, 0,9 a javaslat a számításokhoz. Nos, nagyon sok régió, akit, amelyeket sújt a válság, csak most tudják prezentálni a számokat. És ha nem kerülnek be az átmeneti régióba, akkor ez sújtja őket. Lesznek olyan régiók is, akik kihullanak egy kategóriából a válság miatt, tehát nagyon oda kell figyelnünk, hogy melyik régiót hova tudunk sorolni, és hát nem tudom, hogy meddig terjedhet itt a rugalmasság. Ezt az alternatív hatos csomagot, a six üdvözlöm, ezt a javaslatot. Nagyon tényleg jó lenne egy ilyen szociális eh, hatos csomag. A partnerségi elvőről beszélt Gönc eh, Kinga nagyon is egyetértek. Nem elég, hogy ezt csak beleírjuk a jogszabályba, hanem ezt részletezően ki kell bontani. Létezik egy elemzés, amelyet a partnerségi elv kapcsolatban készítettek néhány akkori új tagállammal kapcsolatban, még 2004-ben, és ennek az anyagnak a címe az volt, hogy az inkluzió illúziója. Hát erről sokat megtudhatunk arról is, és a partnerségi elv hogyan működik. Biztosítanunk kell, hogy a lehetővé váljon a megvalósítás is. Az ESZA-ból közösségi kezdeményezéseket is lehet most már támogatni. Nos, ebben nagyon sokszor önkéntesek vesznek részt. A, szeretnék rákérdezni, hogy eh, hogyan lehet itt a eh, finanszírozást eh, szangba hozni az igényekkel. A önkéntesek számára különösen fontos, hogy hogyan jutnak hozzá a finanszírozáshoz, hiszen sokszor e, túl e, feszített módon e, működnek, és nem tudnak hozzáférni európai forrásokhoz a késedelmes kifizetések miatt. Nem tudom, hogy hol van porszem a fogaskerekek között, de, de itt ezzel ellen tenni kell valamit. Integrált inkluzió ról, illetve az integrált megközelítésről beszélt egy kollega a szegénység elleni küzdelem kapcsán. Ez nagyon érdekesnek találtam. És végül egy kollega beszélt arról, hogy nincs összhang a munkaerőpiaci igények és a munkavállalók készségei, tudása között. Itt a CEDEFOP képviselőit hallgattuk meg tegnap, és az ő tájékoztatásuk szerint nagyon sok munkavállaló túlkvalifikált, illetve alul kvalifikált, tehát a helyi, regionális inputokra van szükség, amikor meghozzák a képzéssel, oktatással kapcsolatos döntéseket. Érdekelne, hogy önnek mi a véleménye eh, arról, hogy milyen irányba kellene haladnunk. Nem Bastos, mi? Bastos asszony, de a jelentéstevő asszony is szeretne most, vagy inkább a végén? Jó, nem most. Akkor Bastos asszony, utána én szólok egy szót, utána szakértők kapnak szót, és Morán asszony fogja lezárni a vitát. Basztos asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jeleztem, hogy szeretnék részt venni ebben a vitában, amely rendkívül fontos, és szeretnék gratulálni a jelentéstevő asszonynak, valamint az összes meghívott vendégnek, akik nagyon pozitív hozzá, pozitívan járultak hozzá ehhez az ügyhöz annak érdekében, hogy mindannyian az új rendelet hatásait, következményeit fel tudjuk mérni. A meghatározott célok azok a nagy célok, amelyeket szeretnék elérni. A munkahelyek védelme, küzdelem a fiatalok munkanélkülisége ellen. Arra kell irányítani az alapok felhasználását, hogy a fiatalokat be tudjuk épp integrálni a munkaerőpiacra, és a drámaian magas fiatalok közötti munkanélküliséget csökkentsük, ami sok tagállamban probléma. A munkavállalók mobilitása, valamint a képzettségbe való beruházás, ezek is olyan célok vagy prioritások, amelyek az Európai Szociális Alap beruházásaiban meg kell, hogy mutatkozzanak. Versenyképesebb kell, hogy legyen a munkaerőnk, a, gazda, a globális gazdaságban. A változások dinamikája mindig egyre több képzést igényel. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a helyi alkalmazásnak problémái lehetnek, illetve a helyi alkalmazásban kell a legtöbb változtatást elérnünk annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen az alap 2014 és 20 között. A célok megfelelően megvannak határozva, és az a fontos, hogy a meg illetékes hatóságoknak az alkalmazottait megfelelően képezzük arra, hogy meg is tudják valósítani ezeket a célokat. Az erőforrásokat az állampolgárokhoz a lehető legha közelebb kell felhasználni. Azok, akik kapnak, részesülnek ezekből az alapokból, azoknak a szervezeteknek a szerepe alapvető. Munkanélküliség jelenségét sok helyen tapasztaljuk, és azok, akik leginkább érintettek, azok kell, hogy leginkább kedvezményezetjé lennek ennek az alapnak. Azonban úgy gondolom, hogy a feltételhez kötöttség, ez a záradék, ez nem a megfelelő megoldás e cél elérésére. Ezért elutasít, mondták azt, hogy elutasítják mások is ezt a feltételességet. Aztán én is szeretném megvédeni azt az elvet, hogy az Európai Szociális Alap alkalmazásának a módját egyszerűsítsük. Egy olyan tagállamot képviselek, amelyet a konszolidációs, költségvetési konszolidáció, illetve a megszorító intézkedések különösen sújtanak. Ezért az átmeneti időszak és az átmeneti területek létrehozása segítene nekünk a munkanélküliség elleni küzdelemben. Anélkül, hogy a konvergencia régiók elvét sérteni ez. Ezek olyan nagy régiók, amelyeknek kedvezményt kell élvezniük az alapok felhasználásakor. Egyébként mellesleg Portugáliát képviselem. A szociális partnerek szerepe is rendkívül fontos, nélkülük nem tudnánk igazságosan ha felhasználni ezeket az alapokat. Tehát ők a társaink kell, hogy legyenek ebben. Egészen a területen való alkalmazásig, végrehajtásig. Az alapok kedvezményezettjei, különösen azok, akik a szociális befogadás területén kell, hogy támogatást kapjanak, nagyon fontosak számunkra. Kérem szépen, hogy a következő napi rendel kapcsolatban Andersen asszony és Demezier úr, önöket arról biztosíthatom, hogy az a napi rendi pont, ami miatt itt vannak körünkben, egy kicsit később kerül sorra, de ne aggódjanak, kérem szépen, mert egy kicsi időt nyertünk a meghallgatással, tehát nem lesz semmi gondunk, de szerintem fontos, hogy jó körülmények és megfelelő feltételek között zárjuk le ezt a vitát, hiszen ez nagyon fontos, figyelembe véve a szakbizottságunk hatáskörét, kompetenciáját. Nos, ami ikonoklaszta módon fogom elővenni a vendégeinket, az ilyen meghallgatásnál, amikor az ember elkezdi a tárgyalásokat ezzel a rendelettel kapcsolatban, amely a következő több éves pénzügyi keretre vonatkozóan és kihatása lesz, az ember igyekszik kicsit emlékezni, és nem csak azt mondani, hogy, tehát, hogy nem azt kell hogy most így csináltuk, most majd úgy csináljuk, tehát egy kicsit, ami az egyszerűsítést illeti, nyilván osztom azt, amit elmondtak, de mi az egyszerűsítést illeti az alapok igazgatásánál, ott két lábon kell járnunk. De egy lábat mindig elfelejtünk, túl gyakran. Ez a láb, ami a struktúrás alapok izgazgatásán keresztül vezet, az eszen keresztül, van egyfajta pedagógia. Mi is a jó kormányzás? Úgy tűnik, hogy ki kell mondanunk, meg kell mondhatnunk, megy megfelelő egyensúlyban, egyensúlyi helyzetben. Én legjobban az Ile-de-France az nem mondhatni, hogy a legkevesebb adminisztrációval rendelkezne Európában, de mégis ami a futás alapokat illeti, ezek felhasználása, ez javíthatná az irányítási, kormányzási, pénzügyi igazgatási gyakorlatokat. De értem, hogy nagyon sok szereplő ezt az egyszerűsítést másként látja. Tehát az egyszerűsítés az, az elején meg a végén is kell szerepeljen, amikor bemutatják a pályázatot, és az ellenőrzés folyamán is nagyon fontos az egyszerűsítés szerepe. Most én hangosan gondolkodok önök előtt, és azt a kérdést teszem fel, hogy nem azt, tehát a legnagyobb hatáskörrel és a legradikálisabb hatáskörrel rendelkezik az Európai Unió, ez nagyon divatos kompetencia, néhány kormányban, itt a versenypolitikára gondolok. Ezen a területen van a legtöbb gyakorlata és legtöbb hatásköre az EU-nak. Tudjuk, hogy nagyon fontos aspektus az állami támogatás, a dotáció, a szubvenció kezelése. Van a de minimis szabály, amely lehetővé teszi, hogy arányosan vezessük be az állami támogatások ellenőrzését. Nem azt mondom, hogy copy-paste lenne a megoldás, a versenypolitikáról tegyük át a mi területünkre ezt a módszert. A második gondolat a kondicionalitás kérdése. Ennek is két oldala van, van a makrogazdasági, azt mondtam, hogy erről nem fogok beszélni, tehát nem fogok beszélni, de van a másik oldal, a tematikus kondicionalitás. És remélem, hogy önökkel együtt ennek utána tudunk nézni, szerintem lesz lehetőség. Szeretném, ha támogatnának abban, hogy mondjuk el, tehát nem vagyunk elég gazdagok ahhoz, hogy a rendelkezés álló pénzt ne használnánk fel a stratégiák hatékony végrehajtására. Itt ez egy frontális csatára kerül sor. Nagyon sok érintettel szereplővel, elmondom világosan, a régi bizottságával bizony összetűzésre számíthatunk, mert arra gondolnak, van egy olyan tendencia, amire az, szól, hogy ha azt mondjuk, hogy szétosztjuk a pénzeket, és majd a régiók eldöntik, hogy milyen prioritásaik vannak. Hát ez már kudácra van ítélve. Ha így járunk el a 2020-as adéket, nem tudjuk megvalósítani. Hát eh, senkinek nem kötelesség az én álláspontomat eh, osztani, én most személyes véleményemet mondom el, szerintem ez az a hogy foglalkozni kell, a parlamentben, a tanácsal szemben szeretném, ha erős álláspontok lenne. Hát ha nem így járunk el kudarcra ítélt logikával birkózunk. De bár kolléga, a régiók azt mondják, azt mondják a régiók, mi tudjuk, hogy mik a prioritásainkat. A városi kérdése nem foglalkozunk az urbánus kérdésekkel, de hogy nem. A szegénységeni küzdelemben kés, kész, punktum, hát ott benne van. A szegénységeni küzdelem a városi, urbanizált területekkel foglalkozik. Én azt gondolom, hogy hát engem ez idegesít ez a dolog. Ugye amikor az elején elkezdtük a szakértőkkel, sőt asszonyon sokat beszélgetünk, vitáztunk, azt mondták, nem szabad autonomá tenni az eszát, kell legyen ez egy kis közös rendelet, aztán majd mindenki maga ez, szervezi a kis életét, most van egy hatalmas nagy közös szöveg, van egy kis pici kis izé, valami, ami az eszáról szól. Amikor megnézzük azt az időszakot, amit éppen elhagytunk, hát mit értünk el ebben az időszakban? Mit mozdítottunk el? 2009-ben azt mondtuk, hogy a francba, bocsánat, hát gazdasági élékétő programmal van szükség. Mit csináltunk? Hát a struktúrás alapokkal próbáltuk a gazdaság élékéntést, a gazdaság fellendítését elérni. Mi van a rugalmassággal? Jó, hát legyenek több éves szerződések, öt évre, mindenkit arra kötelezünk, hogy látható módon, jogalap alapján dolgozzanak, de hát mi van a konjunktúrával? Én úgy tudom, hogy a bizottsági javaslatban nem szerepel, nem tudom, hogy a tanács elfogadja, hogy bevezetünk konjunktúra kiigazatási alapot. Hol van a konjunktúra alap? Nem tudok erről, nem szól erről a fáma. És ez megvalósítható? Vagy ez egy álom, amire 15 évet kell várjak, hogy helyreálljon az eurózóna, és akkor megint előveszük ezt a kérdést. Negyedik pont. Mi van azzal a pénzzel, amit nem használtak fel a tagállamok? Következő, ami a partnerséget életé. Én száz százalékban egyetértek önökkel. A nehézség az az, hogy a tagállamok között azért egyenlőtlenség van. Van, ahol jól működik, van, ahol nem. Olyan tagállam. De ebből a helyzetből, ebből a kátyúból nehezen tudunk kilábalni. Jó lenne, jó lenne a partnerségi csatorákat javítani. Az ember, mi a modern irányítás, a good governance, a benchmarking, ezek nagyon szép szavak, de hát néha csalódással töltenek el minket. Sajnálatos módon Connie Hajter úrnak el kellett hagynia bennünket, de biztos lesz majd alkalom arra, hogy itt fogadjuk. Kérem, hogy fordított sorrendben járjunk el, ha megfelelőnöknek. Tehát kezdjük Sean Jones asszonynal az UAPM nevében. Öné a szó. Kérem szépen, öt percecske. Tudom, hogy lehetetlen, de pragmatikusan kell eljárni, és van még tennivalónk. Köszönöm szépen, 5 perc. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Hát nagyon sok uh, mindent vetettek fel. Én most a rövid hozzászólásomban a javaslatokra uh, szeretnék koncentrálni. Először az élelmiszer segély, hiszen ez uh, nagyon fontos a szociális NGO-k számára. Én ugye realista kell, hogy legyek. Korábban más költségvetési programokból a kapból történt ennek a finanszírozása, és most, hogy bevitték a strukturális alapba valamit, ami korábban máshol volt, ennek megvan az a veszélye, hogyha mondjuk csökken a pénz, amiből a szociális befogadást lehetne segíteni, hogy jó minőségű munkát találjanak az emberek, hát ez nagyon nagy problémát fog jelenteni. Itt volt egy olyan javaslat, hogy vegyük ezt ki, másik javaslat az volt, hogy hagyjuk bent, de növeljük az összeget, hiszen ezt eddig valonnan máshonnan finanszírozták ezeket az élelmiszer segélyeket, és a szociális platform majd egy ilyen, ilyen javaslatot eh, szeretne kidolgozni. Ami a tematikai koncentráció kérdését illeti, ez is egy nagyon nehéz probléma, hiszen nyilvánvalóan támogatjuk az Euró 2020-as stratégiai célokhoz való közelítést, de nem szabad aláásnunk a szélesebb körű társadalmi befogadási célok elérését, tehát egy aktív inkluzióra van szükség egy szélesebb megközelítésben, és meg kell néznünk, hogy a szegénység elleni küzdelem a szociális befogadás céljának az elérését hogyan lehetne egy tág kontextusba helyezni. Persze ez nem csak a foglalkoztatás és az oktatás, ez, ez nagyon fontos, de ezzel önmagában nem tudjuk megoldani a szegénység problémáját. Nem lehet reálisan feltételezni, hogy a, aki szegény, az minden tud munkát kapni, és akkor itt nagyon sok más szempontot is figyelme venni, a szociális részvétel, az egészségügyi szempontok, tehát nagyon széles, átfogó megközelítésbe kell ezt beágyazni. A szociális befogadás kapcsán azt hiszem, tisztában kell lennünk annak, és a szociális innováció kapcsán látnunk kell, hogy ez most egy ilyen varázs szó, de e, e, ugyanakkor az egészségügyben csökkentik a költségeket, mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden olcsóbb e, legyen, tehát az, az innováció, a szociális innováció kapcsán azt kell néznünk, hogy mi az, ami tényleg nagyon jól működik, és a szociális védelmi rendszerek jelentik a, a szociális befogadás alapját. Ez egy nagyon fontos érv. Ami a pénzügyi irányítás kérdését illeti, mit, lehet, mit többet lehetne tenni, hogy itt késnek a kifizetések, stb. Olyan mechanizmusokra van szükség, mint az előfinanszírozás, az előfinanszírozás lehetősége, vagy hogy a globális nem vissza, vissza támogatásokat globálisan jobban alkalmazok. Ez nagyon sok a különbség a tagállamok között, itt szükség van, hogy a rendeletet egyfajta fősodorban ágyazzuk. Kulcs fontosságú még két dolog a szociális partnerekkel kapcsolatban. Itt konzultációra van szükség a szociális partnerekkel és a civil szervezetekkel is a magatartási kódexről, az etikai kódexről. És az etikai kódex ez egy teljes körű dokumentum lesz, egy olyan dokumentum, amiben sok lesz a példa, ami valós iránymutatásokat tartalmaz, hivatkozásokat, például a közbeszerzésekről. Ez egyfajta kézikönyve, amit a bizottság a szociális célkitűzések és a közbeszerzések kontextusában korábban ad ki, és ez nagyon hasznos, hiszen teljes képet ad. De nyomonkövetésre szükség van itt is, és megfelelő indikátorok kellenek ehhez. Hogyha összekapcsoljuk ezt a 2020-as stratégiához, ugye ott vannak az integrált foglalkoztatási iránymutatások, és a nemzeti reformprogramoknak ezt figyelembe kell venni, ezt tényleg meg kell nézni, hogy ez megtörténik-e. Itt ez valóban egy mainstreamelt kérdés, úgymond minden teljesítést az európai szakpolitikák minden teljesítését mérni kell, amikor európai a finanszírozás. Köszönöm szépen. A CLP e nevében Dávid Ancia úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Asszony. Nagyon sok felvetés hangzott el. Nehéz mindegyikre reagálni, ezért hát ők elnézést kérek, de koncentrálnom kell csak néhányra, és biztos lesz, amit elfejtek megválaszolni. Nagyon komplex eszköz, és nagyon fontos eszköz az ESA, hosszú távú stratégia szempontjából is. Valaki felvetette, hogy az alapforrásait nem használják fel, nem költik el teljes mértékben. Sokszor megkérdeztük, és itt mondjuk az eltérések az országok, a régiók között, különböző információt kaptunk az ottani helybeli szakértőktől is. E, vannak persze elképzelhető okai ennek. E, időnként egyszerűen nincs elég információ. Néhány országban, ezt ismerem a kohéziós alap e, kapcsán, a, vannak ügynökségek, a kohéziós alapot kifizetéseit kezelő, kifizető ügynökségek működnek. Más országban viszont elég eseti módon szerveződik ez meg. A vállalkozások, a szervezetek hát látják, hogy jó, itt lehet kapni valami kis pénzt, és ez egy pályázni kell. Tehát nagyon eltérő gyakorlat alakult ki Európában. Egy másik dolog, a pályázati rendszer nagyon komplex és ez is egy fontos kérdés. A de minimis kritériumok kérdésé, vagy felvetése, ez egy nagyon jó dolog lehet, ezzel is egyszerűsíthetünk. Itt a standardizált elszámolások, általány összegű kifizetések, stb. Ez az egyszerűsítés, ez nyilván hasznos, hiszen um, sokszor a vállalkozásoknak nincs elég forrásuk uh, arra, hogy megszerezzék a, ahhoz szükséges tudást, hogy ezt a, hogyha bonyolult az elszámolási rendszer, akkor azzal megbírkozzanak. Azután a partnerségek kérdése többen is felvetették, és ez is egy kulcsfontosságú kérdés. Valóban mi is ennek tartjuk. Csak egyet tudok érteni azokkal, akik ezt mondták. Az ESZA finanszírozásának a kérdése nagyon fontos. Tehát milyen hosszú távú hatásokat érhetünk el az ezt a segítségével. Szeretnénk továbbra is együttműködni önökkel, és pragmatikusan hasznosítható információkkal játjuk el önöket. Köszönöm. A KKV-k nevében Mirtály asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon alaposan figyeltem a felszólalásokra, az aggájaikra, és nagyon örülök, hogy itt lehetek ebben a vitában. Köszönöm szépen. Konkrét kérdések merültek fel, és nagy örömmel válaszolok azokra, konkrétan, amelyekre tudok, és az álláspontunkat természetesen el fogom küldeni önöknek az általános rendelcsomagról. Három pontra szeretnék röviden kitérni, amelyeket nagyon relevánsnak érzek. Az egyszerűsítés az egyik. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy számunkra, hiszen felvetették, hogy mire szeretnénk, melyik aspektusára szeretnénk ennek koncentrálni, ha egyet vagy többet választani kéne. Mi az e kohéziós kezdeményezéseket szeretnénk az egyszerűsítés területén kiválasztani. Volt egy kutatásunk a tagállamokban, és 105 egyszerűsítő intézkedést javasoltunk. Az e-kohézió volt a legfontosabb ezek közül. Hadd mondjak egy példát. A vállalkozásoknak folyton csatázniuk kell a papírmunkával, és nincs idejük, nincs elég emberük erre. Az e-kohézió ezért szerintünk nagyon releváns egyszerűsítési mód lenne nagy örömmel részletezem, hogyha szükséges. A második pont, és ezt is nagyon érdekesnek tartom, volt egy kérdés, kérem javítson, aki a rosszul értettem, a, hogyan tudjuk innovatívan rendszerezni a képzettségek támogatását, vagy hogy tudjuk a képzést innovatívabbá tenni, hogy tudunk megfelelni annak, ami hiányzik, hogyan tudjuk azokat a készségeket megtanítani az embereknek, amikre szükség van a munkaerőpiacon. A túlképzett, alulképzett emberek problematikája valóban érdekes téma, és az írásos megjegyzésünkben majd részletesebben kitérünk erre is. Végül a partnerség. Ez is, is nagyon fontos az OEAPME számára, illetve hogyan lehet ezt a helyszínen, a terepen megvalósítani. A mi esetünkben, hát mi történelmileg kialakult kereskedemi kamarákra, vagy egyéb típusú kamarákra támaszkodunk, ezeket igyekszünk más országokban is létrehozni. Aztán vannak közvetítő szervezetek, akik közvetítenek a reálgazdaság felé, és ők is hajlandóak együttműködni ezek is történelmi gyökerekből eredve alakultak ki az idők során, és szerintem nagyon értékes partnerek lehetnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Senki nem használta fel az öt percét, ez fantasztikus. Az etuk részéről pedig Klódenak asszony kap szót. Köszönöm szépen. Hát lehet, hogy nekem többre van szükségem, mint öt perc. Először is nagyon jól rámutattak arra, hogy az alapok hatékony felhasználására és ennek az eszközeire a nem felhasznált alapokkal mit kezdjünk, és hogyan lehet a megfelelő kormányzást kialakítani. Ezek a központi kérdések számunkra is. Az ez az egy alap, egyetlen egy alap, ami, amit egy három részből álló bizottság igazgat. Ezért kérjük azt, hogy ilyen típusú bizottságot hozzanak létre az RFA részére is. Ez egy új javaslat a mi részünkről. Legyen egy három félből álló, három részből összetett bizottság, ami ezt igazgatja azért, hogy a jó kormányzás megvalósuljon egy oldalról, más oldalról pedig az, hogy az érdekelt felek mind részt vegyenek a nyomonkövetésben, az értékelésben, alulról felfelé építkezve és utólag is. Ahogy nagyon jól hangsúlyozták, a tanács miatt most sürgető a helyzet, illetve a gazdasági válság és ennek a következményei is sürgetnek minket, hiszen elfogadhatatlan és drámai hatásai vannak ennek. Két évvel ezelőtt az a döntés született, hogy az ESZ-val kapcsolatban olyan eszközé kellett tenni, amely segít a fordulatban és a gazdaságból való kilábalásban. Megállapították, hogy még akkor is, hogyha ez sikerül, és még akkor is, hogyha az egyszerűsítés megvalósul, hogyha rugalmasabban lehet hozzáférni az alapokhoz, amivel egyébként egyetértünk mi a szakszervezetek részéről, de hát nem, ennek ellenére sem sikerült jobban felhasználni az alapokat. Még mindig vannak blokkok, és azt kérdezzük, és nem kell, hogy megvárjuk ehhez a következő periódust, tehát azt kérjük, hogy az európai alap, amely az egyetlen olyan szociális alap, ami az egyetlen szociális politikákat támogató alap, amely a szociális menetrendet, a szociálpolitikai menetrendet, ami, ahogy annak idején neveztük, megvalós, ennek a megvalósításában felhasználható. A kormányzati képviselők azt mondják, hogy ó, de hát ez bonyolult, hát jobb lenne. De hát itt van a társfinanszírozás, ó, hát mennyi administratív terhünk van és még a régiók is ezt mondják is. Tudjuk azt, hogy amikor a közigazgatásról van szó, a bürokráciáról, akkor lassúságot várhatunk. De hát politikai jövőképre van szükségünk, és politikai akaratra, hogy meg tudjuk ezt valósítani. Például ott van Görögország. Görögországban nem használták fel, és még mindig nem használják fel eléggé a szociális alapot, hogy segítsenek ennek az országnak abban, hogy ki lábaljon abból a mocsárból, amelybe bejutott. Portugália esetét, Spanyolország esetét is említhetném, és még jönnek a többiek. Hát ez válaszom egy része az ön felszólalására, hogy hogyan is tudnánk csinálni. És igen, persze a gondolaton már elfilozofáltunk, hogy hogyan tudunk előrelépni, hogyan lehet módosítani ezeket az alapokat. Hogyha van egy programozási periódunk, akkor lehet egy részt előfinanszírozni, akkor lehet előleget adni, hogy azok az országok, vagy régiók és állampolgárok, akiknél már megvan a program tervezet, el tudjanak indulni azon az úton, hogy kiussanak a válságból. Mi szakszervezeti szövetségek is részt veszünk ebben, ott vagyunk a helyszínen. A jó ö, működés az a partnerséggel valósulhat meg, ebben pedig partnerek szeretnénk lenni mi szakszervezetek. És idővel majd érdemes felvetni újra azt a gondolatot, amit elnök asszony is említett, hogy hogyan lehet a konjunktúrához visszatérni a globalizáció kontextusában, érdemes ezen gondolkozni. Mindenképpen fontos, hogy koherensek legyünk, és volt egy kérdés, amelyet felvetettek. Ezzel kapcsolatban számunkra a tematikus koncentrációra azt mondom, hogy hát jó, ezt el tudjuk fogadni. Persze jobban el tudnánk fogadni azt, hogyha tényleg ezek csatlakoznának ahhoz a, azokhoz, a, ahhoz a közös stratégiai kerethez, amelyet most próbálunk definiálni Európai Uniós szinten, nemzeti szinten és regionális, sőt helyi szinteken is. Normális esetben ezek összekapcsolódnak. De hát nagyon fontos, hogy itt tényleg megvalósuljon a koherencia, és akkor el tudjuk foglalni, hogy kevesebb prioritás van, és ezekre adott esetben kevesebb erőforrás, de ahhoz, hogy sikere járjunk, és ahhoz, hogy túléljünk, ahhoz nem elég az, hogy hopp, csak csinálunk egy alapot, és akkor kész, hanem koncentrálni kell az erőfeszítéseket, és nem csak hozzátenni mindig valamit, hozzátenni más alapokat, például az alap a legsérülékenyebbek számára, vagy egy élelmiszerbank az eszám belül, ennek meg növelték, megnövelték a szerepét, de nem az a lényeg, hogy újabb és újabb alapokat, programokat találjunk ki, hanem az, hogy koherensek legyenek a fellépéseink, és a meglévő eszközöket tartsuk meg. Azokat, a, például azt a programot, amely a leg sérülékenyebbeket segélyezni, ez ellentmondásos. Hát azt látjuk, hogy a Európa 2020-as célkitűzésben 20%-kal kéne csökkenteni a szegények számát, de közben folyamatosan nő a számuk, és mindjárt befejezem, elnök asszony. Még egy pontot szeretnék hangsúlyozni, hogy a megfigyelő központok mennyire fontosak. Kell, hogy legyen perspektívánk, kell, hogy legyenek előremutató terveink és várakozásaink. Például a Business Europe is foglalkozik ezekkel. A vállalkozásoknak is látniuk kell azt, hogy mire számíthatnak. Már rengeteg megfigyelő központ van a regionális területi szinten is, a foglalkoztatás területén is, de ezeknek is koherensen kell működnie. Elnök asszony, az eladónak adja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy figyelemmel hallgatta meg a válaszokat, hozzászólásokat. Köszönöm a partnerek válaszait, akikkel nagyon és rendszeresen találkozunk, tartjuk a kapcsolatot. Néhány pontot emelnék ki, amelyek nagyon lényegesek a munkánk szempontjából. Az első pont az, egyetértünk azt hiszem azzal, hogy koncentrálni kell a az objekt, a célkitűzéseket az európai foglalkoztatási politikában. Nagyon fontos a szakmai integráció, azt hiszem, hogy ez valóban alapvető fontosságú többször többen említették, a partnereink is említették, hogy a képviselők között Thomas Mann említette ezt, ez a koncentráció egyfajta hatékonysági kötelezettséget ró ránk. Ezekben a célkérdezésekben Jones asszonyt figyelemmel hallgattam, hogy van valami feszély, amely a szolidaritásra fordítható 20%-ot illeti a szegénység elleni küzdelemre fordítható 20%-ot. Ezt a kérdést éppen a tanácsban vitatják meg, és azt mondom, hogy fel kell lépnünk majd ebben a kérdésben. Második pont, ami a hatékonyságot illeti. Mi a hatékonyságot akarunk mindenütt elérni, ezt keresjük, ez a cél többen említették önök közül. Szeretnék visszatérni partnereinkhez, mert úgy tűnik, a célcsoport nem könnyű, sajátságos munkamódszereket kell kidolgozni számukra, testre szabott, egyéni válaszokat kell találni a problémáikra. Ez egy olyan célcsoport, ahol azt hiszem, valamilyen, tehát nagyon fontos a kontextus, nagyon fontos, hogy elhelyezzük őket egy keretbe. Éppen ezért eh, a partnerekkel való együttműködés nagyon-nagyon fontos. A szociális partnerek szereme borzasztóan fontos. Legyen szakszervezetekről, szó egyesületekről, civil szervezetekről, mert eh, most eh, nem általánosságokban beszélünk, hanem konkrétumokról. Valóban egyéni, testre szabott megoldást kell találni a célcsoport tagjai számára. A harmadik pont, ugye az előrevetítés. A szakszervezetek, az egyesületek azt mondták, a tisztelt képviselő kollégák is, nem könnyű előrevetíteni, hogy mi következhet be. Az anticipáció nagyon fontos. Vannak intézetek, ügynökségek, a CEDEFOP például. Itt pont arról van szó, hogy előrevetítsük azt, hogy milyen szakképzési formákra lesz szükség a jövő szempontjából azok számára, akik le vannak maradva, és azt hiszem, hogy sok munkánk van még, hogy ezt a csatát megnyerjük, ehhez még sokat kell tenni, és azt kell mondjam, hogy nem könnyű mobilizálni a vállalkozói szférát, sem a közigazgatási szférát, az alapján, hogy azt mondjuk, hogy a, az előrejelzéseink szerint ezt és ezt kellene elérni 2020-ig. Mindenki rövid távon gondolkozik, aki velünk szemben ül. Tehát ezt a rövid távú gondolkodást kell hosszú távúvá tenni. Negyedik pont, ami az élelmiszersegi programot jelenti a leginkább rászorulók számára, hogy most ezt eszán belül vagy kívülről finanszírozzuk. Most mi is a nehézség ezzel? Mindent, amit eh, hallottam, értettem, amit önök, önök mondtak, az a baj, hogy az általános rendeletben az ESA százalékosan jelenik meg, mármint, hogy eh, a kohézos alapok egy százaléka, 40 százalékról van szó. A kohézos alapok 40 százaléka az az ESA. Nyilvánvalóan az segély az eszába csúszik bele. Ő nem létette, nagyon nehéz innen elmozdulni, mert van egy felső határ. Ami az alapok felhasználását illeti, megnéztem, hogy mi történik sok országban, sok ö, régióban alul felhasználásról lehet beszámolni, 2012 elején a 2013-ban záró programok, amelyek ma zajlanak, 30%-a az alapoknak került ki fizetésre, az alapok 30%-át lekötötték, a 2013-ban lezáruló programok számára egy harmadja, egy harmada az alapoknak, amelyeknek hát igazából most kell ezeket lekötni, ezt a fennmaradó 30%-ot, mert ezen 30% segítségével lehetne a jövőre lezáró programokat segíteni. Itt még sok tennivaló van. Nagy a lemaradás, nagy a fázis eltolódás. A partnerség minden szinten szükséges az alapok megfelelő felhasználásához. Elnök asszony, amit ön említett, ami a kohéziót, az európai politikák kohéziójával kapcsolatos elemzését illeti, a helyi megvalósítást illetően egyetetek önnel, tudom, hogy mennyire eh, szeretnék az régiók behabzsolni a forrásokat, hogy gyorsan megvalósítsák a saját álmaikat. Európai szinten szeretnénk csatározni, akkor azt hiszem, hogy az elejétől kezdve szigorúnak kell lenni. Nos, akkor ezt a napi rendi pontot is lezárhatjuk. És most pedig lesz majd egy szöveg. Mm, jelentéstevő asszony, ugye a következő napokban el kell készüljön a jelentése, és akkor meglátjuk majd, hogy mikor lesznek a módosítók és a többiek. 26-os napi rendi pont, nagyon szépen köszönöm a két szakértőnknek, jelölt szakértőnknek, köszönöm szépen, hogy itt Ugye az igazgató tanácsi helyükről van szó, az Európai Képzés Alapítvány igazgató tanácsába jelölt EP szakértőket üdvözlöm, és köszönöm, hogy itt vannak. Nyilvánvalóan nagy örömömre szolgál, hogy az elődeimet itt köszönhetem, méghozzá a pulpitós túlsó oldalán, mint tudják, három képviselőt jelöl delegál az Európai Parlament, az Európai Képzés Alapítvány igazgató tanácsába, és korábban az Európai Parlament az első igazgató tanácsába három tagot küldtünk, Sarah Parkin, de Messier, úr, Krastapoulos Aki nem jelölteti magát, nem kívánja meghosszabbítani mandátumát, Sarah Lampake Nobel jelöltette magát, de sajnos módon nem tud itt lenni körünkben ma. Tehát meghallgatjuk a két jelöltet, akik itt vannak körünkben. Azt szeretném javasolni, hogy először a leköszönő jelöltet, Jean-François Mezier urat hallgassuk meg, aki az alapítványban töltött be már tisztséget. Az alapítvány alapszabálya lehetővé teszi a mandátum megújítását, utána meghallgatjuk Ian Andersen urat, Mezier úr, öné a szó. Hát az ön szerint szükségesnek ítélt időt kapja meg, mondja el, hogy miért kívánja megújítani a mandátumát, ön ugye megfelelő szakértelemmel is rendelkezik, önni a szó. Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a meghívást. Szeretném, hogyha három okból is meghosszabbítanák a kinevezésemet. Először is a, az alapítvány szabályzata a szakképzési alapítvány szabályzata 2008. decemberében át lett alakítva. Három évvel később megállapíthatjuk, hogy globálisan is nagyon releváns és értékes munkát végez ez az alapítvány. Az emberi erőforrások, az emberi tőke fejlesztésében. Ez nagyon fontos politikai terület azokban az országokban, amelyek az előcsatlakozás fázisában vannak, illetve a szomszédsági politikában résztvevő államokra is gondolok. Nagyon aktuális ez a terület, különösen a Magreb államokban, akik demokratikus átmenetet élnek él át. Itt a képzés és az a foglalkoztatottság olyan jelentős kihívásokat jelentenek, ahol a képzés nagyon fontos megoldás lehet képzést érdemes mozgósítani annak érdekében, hogy az említett kihívásokat és területeket tudjuk kezelni, tudjuk javítani. Valódi és elismert problémákról van szó, nagyon sok finanszírozási hely, lehetőségre van szükség. De ha nincs, aki finanszíroz bennünket, nincs, aki finanszírozza a képzést, akkor is nagyon fontos, akkor nagyon fontos tanácsoktól esnek el a politikai döntéshozók. Az Európai Unión belüli politikák szempontjából is a kopenhágai folyamatra gondolok, illetve a szomszédsági politikára nagyon fontos információkat tudunk adni. A partnerországokkal tényszerű adatokon ezeknek a feldolgozásán dolgozunk az alapítványban. Tehát három év alatt ez az alapítvány megújította a megközelítését, a partnerségeket továbbfejlesztette a számos partnerországgal, és elmélyítette ö, szaktudását, amelyet globálisan elismernek a felek. A harmadik dolog, kollégáim, különösen Sarah Parkins is szeretné meghosszabbítani a mandátumát, hiszen megpróbáljuk megtalálni a helyünket, az első években megpróbáltuk egy új helyzetben megtalálni a helyünket, találkoztunk a parlamenti képviselőkkel, akik információt kértek tőlünk. Ez egy olyan jelentős beruházás volt a részünkről, amelynek révén idáig eljutottunk, és most szeretném ezt értékbe fordítani az emberi erőforrásokkal és a képzéssel dolgozó szakember voltam. Egy francia régió képzési szolgálatainak a vezetője voltam ez előtt, tehát nagyon érdekelt az is, amiről az imént beszéltek. De hát most európai szinten kapcsolódtam be a munkába, hiszen az európai szakképzési szövetség vezetőjévé választottak. Ez egy nagyon fontos hálózat, amely szeretne globálisan is elismertséget szerezni az európai hatóságok szemében. Hát elnök asszony nagyjából ennyi tudnék felsorolni, ami miatt szeretném, hogyha támogatnak a jelentésemet. A parlament és a szakbizottság tagjaival is várom a közös munkát. Elnök, köszönöm. Akkor azt javaslom, hogy most a másik jelöltet is hallgassuk meg, és utána nyitunk vitát, amennyiben a képviselők kérdéseket akarnak önöknek feltenni. Kedves kolléga, nagy örömmel adom meg önnek a szót. Örömmel üdvözlöm önt innen erről a pulpitusról, és nagyon örülök, hogy rendelkezésünkre áll, és annak is örülök, hogy a koordinátorok lehetővé tették az ön jelöltségét. Köszönöm, hogy elmondja nekünk, hogy mi motiválja. A jelölésében miért szeretné a szakértői pozíciót betölteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pervans. Örülök, hogy ismét itt lehetek. Látom a régi kollégáimat, akikkel olyan hosszú évekig dolgoztam együtt. 14 és fél évig dolgoztam a parlamentben. És az elmúlt három évben nem is tértem vissza. 2009. májusában hagytam el a parlamentet. Strasbourgban, a plenárison, még abban az évben, júliusban ott voltam, de az volt az utolsó alkalom, hogy a parlamentben voltam, tehát nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek. Röviden erről a szakbizottságról és a parlamentről hadd mondjak valamit. A parlament egy fontos intézmény, de számomra ez egyfajta egyetem is volt. Rengeteget tanul itt az ember eh, az itt létes során számos ismeretre tesz szert. Ez tényleg olyan, mint egy egyetem. Svédországban is sokaknak meséltem arról, hogy hogyan működik az Európai Parlament. Nem tudok részletekre kitérni most az alapítványjal kapcsolatban, amelyet nagyon jól ismerek, csak néhány általános észrevételt tennék az a kapcsolatban, hogy miért, miért jelölt, szeretnék jelölt lenni erre a szakértői posztra. Milyen kívások előtt áll Európa? Hát erről sok minden elhangzott. Napjaink kihívásairól szólva Hát nem gyakran beszélek problémákról, de a probléma szót nem szeretem, inkább kihívásokról szoktam beszélni, mert ez jövőbe tekintő, ebben benne van a megoldás, ami a problémával kapcsolatban nehezebb. A gazdasági ez növekedéshez, munkanélküliséghez, munkanélküliségi rátához kapcsolódnak a kihívások, de szociális kérdésekhez is, hogy hogyan finanszírozzuk a jóléti államot, például ez is egy kihívás. A kihívások néhány országban nagyobbak, de minden ország szembesül ezekkel a kihívásokkal. Amikor elhagytam a parlamentet, de még mindig aktív vagyok, csak elfelejtettem beírni az életrajzomba, hogy 1972 és 88 között 16 évig tanárként dolgoztam. Most, amikor a szociális alapról folyó vitát hallgattam, most a svéd szociális alap igazgató tanácsában is tag voltam, ez egy, egyébként ez már megszűnt, ez a vezetés, vezetőség, de amíg volt, addig tagja voltam. Az egyik legfontosabb kihívás az oktatás. Ugyanis most Helsingborban egy oktatási tanács tagja vagyok, hm. és hogyha körülnézünk, abban a régióban is van munkanélküliség, ott is vannak nagy különbségek, problémák a minőséggel kapcsolatban. Ha megnézzük, hogy ma kik munkanélküliek jellemzően, hát jellemzően azt mondhatjuk, hogy fiatalok, olyan, de nem általában fiatalok, hanem olyan fiatalok, akik nem képzettek, akik kimaradtak az iskolából, akik nem iskolázottak. Nagyon elég ritka, sokkal ritkább a jól képzett fiatal a munkanélküliek között, persze ilyen is van. És ha megnézzük az idősebbeket, 45-50 évesek, 55 évesek eh, találhatók jellemzően a munkanélküliek között, akik szintén nem a jó képzettséggel rendelkeznek, és ezért nem találnak munkát. Mit tehetnénk? Erről már sokat beszéltünk. Meg kell reformálni az oktatási rendszereket olyan módon, hogy mindenki egy életen át eh, részt vegyen az oktatásban. Ez már nem így van a fiatalok kell, hogy kapjanak egy második, egy harmadik esélyt, negyedik esélyt, hogy megtalálják a számukra a legmegfelelőbb képzést, amivel munkát találnak. És az idősek számára is kell, hogy legyen képzés. Én most 64 éves vagyok. Nem tudom, hogy nekem még mit kellene tanulnom, de soha nem késő tanulni és hát ezen kihívások erőtt áll az Európai Unió. A képzési alapítvány a szomszédos partnerországokat segíti, akik közül néhányan talán EU tagállamok lesznek, más szomszédos országok, partnerországok, akikkel nagyon sok a kapcsolatunk. Nekünk is fontos hogy az oktatási rendszerek, beleértve a szociális partnereket is fejlődjenek ezekben az országokban. Ugyanis, hogyha például Észak-Afrikáról beszélünk, nem csak az oktatás és a jóléti rendszer fontos, hanem a demokrácia kérdése, ezzel is minden összefügg. Ha azt akarjuk, hogy ezek az országok fejlődjenek, és sikeres partnereink eh, legyenek, akkor ha ez megtörténik, az nekünk is jó lesz, de ehhez um, az életen át tartott tanulás céljait szolgáló oktatásra van szükség, amely a fiatalokat képzi, újra képzi. Ez segíti majd a foglalkoztatási helyzeti javítását, hogy jobb legyenek a szociális ellátó rendszerek és ezzel erősödni fog a demokrácia is. Kialakulnak olyan helyzetek, amikor mi is nyerünk, és ők is nyertesei lesznek ennek. Ebben az összefüggésben de hogy mondjak-e még valamit, nagyon örültem annak, amikor megkaptam ezt a felkérést, tényleg nagyon örültem. Nem csak azért, mert akkor így kapcsolatba kerülök megint ezzel a szakbizottsággal, mert annyira szeretek, ahol 14 és fél évig dolgoztam, hanem azért is, mert itt egyszerre jelen van sok dimenzió, az európai dimenzió, de saját régióm dimenziója is, Dél-Svédország, illetve ez már majdnem Dánia is, Kopenhágai régió, 4-5 kilométerre vagyunk Kopenhágától, tehát ez gyakorlatilag ugyanaz a munkaerőpiaca az én régiómnak és Kopenhágának. Ez a, nagyon örülnék, tehát hogyha dolgozhatnék az Európai Kérdési Alapítványban, és jövőben is kapcsolatban lehetnék önökkel. Köszönöm szépen. A kollégákhoz fordulók. Van-e valaki, aki kérdést szeretne feltenni a jelölteknek? Szerkesz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez nem technikai kérdés hanem udvariasági formula. A szocialista frakció nevében szeretnék most szólni a két jelöltel kapcsolatban, és a többi jelöltel kapcsolatban, akiket csak írásból ismerünk. Üdvözöljük Önöket! Itthon, érezzük magukat itthon. A lényeg a jó együttműködés, Mezier úr, ismerték, a koordinátorok is, ismertük, megismertük az életrajzát, előadásával megerősítette azt a tényt, hogy valóban egy sikeres múltra tekinthet vissza, jó tapasztalatokkal, megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik. Anderson úr volt képviselő kollégánk, és itt van körben üdvözöljük, fiatalabbnak néz ki, mint korábban. Nem tudom, mit csinált ebben a három évben. Hát te maradjon továbbra is ennyire elkötelezett, legyen ennyire Európa barát, munkavállaló barát, ezt kívánjuk neki. Az egész háttere, gyakorlati ismeretei, mint adóászok az ő, és a mi kezünkben is együtt Szerintem nagyszerű ötlet az, hogy az ő parlamenti, európai parlamenti tapasztalatait is fel lehet majd használni. Azt hiszem, Ján, kiválóan tudunk majd együttműködni. Még valamit, elnök asszony, valamit mondanék. Most csak három jelöltünk van, és három poszt. Akkor Nem lehetne egyszerűen csak megerősíteni azt, amiről a koordinátorok döntöttek? Nem kell most szavaznunk, elnök. A néppárt eh, már feltette ezt a kérdést, de ez nem napi rendi pont a kérdés. Szerintem a napi rendi pontot illető helyén kezeljük ezt majd. Lambert asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon szépen köszönöm a bemutatkozásokat. Azzal tisztában vagyok, hogy milyen munkát végeznek a jelenlegi szakértők szigazgató tanácsban, de van néhány kérdésem. Abban az értelemben, hogy önök szerint milyen most ez, mi a lényeg annak, hogy legyen európai parlamenti képviselő, vagy európai parlamenti delegált ebben az igazgató tanácsban? Ez az egyetlen ilyen foglalkozásügyi testület, amely ilyen politikát folytat. Ön mit gondol, hogy ön mit adott hozzá a testület munkájához parlamenti, az Európai Parlament nevében? András Anyúnak is felteszem a kérdést, hogy ön szerint, vagy önök szerint az, hogy európai parlamenti háttere rendelkeznek, ez milyen többletet jelent? Plusz többletet. Van esetleg más hozzászólás? Én Lambert asszony kérdéséhez csatlakozva tenném fel saját kérdésemet, ugye a másik ugye a szakértő, mi kérdése foglalkozik. Ha vannak igazgató tanácsi tagok, amely, akiket a parlament nevez ki, Elolvastam még egyszer az ide vonatkozó szabályokat, a referencia szöveget, amely jelenleg hatályban van. Elolvastam az alapítvány alapszabályát, elolvastam a parlament álláspontját azzal kapcsolatban, hogy hogyan jelöli, a, hogy hogyan nevezi ki a jelölteket. Én azt gondolom, hogy a szociális területen, nem mondom, most nyilvánosan ez egy frusztráció adódik abból, hogyha meg akarjuk nyerni a csatát szakértelemmel, az elképzeléseinkkel, hát ha befolyást akarunk gyakorolni azokra, akiknek a kezében attól, tehát a pénzügyi, gazdasági szakértők, ha úgy tetszik, a pénzügyi szakértőkkel, gazdasági szakértőkkel szemben megfelelő autoritással kell nekünk, szociális, foglalkozásügyi szember, szakembereknek is fellépni. Egy dolgot megértettem. Amikor a szakértők egyik oldalon dolgoznak, a politikusok a másik oldalon, hát az nem működik. Ha itt szétválnak Hát nem hiszem, hogy elvárható a politikusoktól, hogy menjenek és keresik meg a szakértőket, kérjék ki a véleményüket. A másik irányban sem működik teljes mértékben. Találkoztam ö, szakértőkkel, akik úgy gondolják, hogy ö, miután függetlenek vagyunk szakértők, nem kérjük szépen a politikusok utasításait, parancsait. Nos, hát hogyan lehet együttműködni? Hogy lehet elérni azt, hogy a szakértőket, politikusokat összhangba hozva működjünk együtt? Hát ez a nagy kérdés. A lehetőségem nyílt, azt hiszem Torinóban volt, nem, Dublin, ö, Dublinban volt. Megkérdeztem Dublinban, hogy hmm, megkérdeztem kicsit így brutálisan, tettem fel a kérdést, hogy nem lehetne megvizsgálni a megszorító intézkedések szociális kihatását. Nem, nem, mondták, ez a bizottság dolga. Tehát azt kérdeztem, hogy önök szerint esetleg az önök alapszabályzatát, vagy az alapítvány alapszabályzatát meg kellene változtatni annak érdekében, hogy önök tudjanak ilyen hatásvizsgálatot végezni? Hogy gyümölcsöző párbeszédet tudjunk folytatni? tehát a bizottságon kívül a parlament is esetleg kérdést intézhetne, vagy kérést intézhetne önökhöz. Hát nagyon jó lenne, hogyha a parlamentnek lehetősége volna közvetlenül megkeresni az alapítványt, és megrendelni mondjuk egy hatásvizsgálatot. A második kérdés az az, ami a, az alapítvány munkaprogramját illeti, abban kellene egyfajta teret engedni, nem csak annak, hogy persze a kutatói szabadság az nagyon fontos, de hogy meg kellene nézni, hogy milyen témákhoz lenne szükségünk szakértelme, vagy milyen témákban tudjuk a mi szakértelmünket bevetni az alapítványok munkájába. Most igazából ez a jelöltek meghallgatása talán több, mint csak az, hogy megerősítjük a jelöltek jelöltségét. Ugyanabban a sorban, vagy fordít, ugyanabban a sorban kapják meg a szót. Mezér úr. Bien, euh... Elnök asszony, az alapszabályzat módosítás én nem gondolnék, hiszen tudjuk, hogy ez egy kompromisszumos szöveg, amelyet elég nehéz volt így is kidolgozni, úgyhogy inkább nem szeretnénk módosítani, de igazából sok mindenre lehetőséget az ad, például amikor a többi parlamenti képviselővel látogatást tettek az alapítványnál, mutatja, hogy az alapítvány személyzete teljes mértékben rendelkezésükre meghallgatja önöket, és reagál a kérdéseikre, akár hivatalos, akár informális az. Ami azt a szakértelmet illeti, amivel hozzájárulhatunk az önök munkájához, ahogyan is mondta, és én is említettem talán, egy olyan helyzetben, amely kicsit hibrid. Hát egy oldalról valóban független szakértők vagyunk, és nincs szigorúan vett mandátumunk, ugyanakkor én és kollégáim megpróbáljuk megtalálni, és talán javítani is azt az egyensúlyt, melynek értelmében egy oldalról oda kell figyelnünk az Európai Parlament aggájaira is, köz, figyelemmel követjük a vitáikat, a munkájuknak az összefoglalását, a prioritásaikat. Például a prioritásaik az eszával kapcsolatban szintén nagyon lényegesek. És ezzel párhuzamosan mi is igyekszünk jelentéseket készíteni, például éves szinten, vagy néha gyakrabban arról, hogy mi történik az alapítványban, hogy milyen módon dolgozzuk ki a programokat, és milyen módon értékeljük azokat. Az igazgató tanácsban az Európai Bizottság alapvető fontosságú szerepet játszik, hiszen ők a megrendelőnk. Ugyanakkor olyan helyzetben vagyunk, hogy nyilván jelentős módon a prioritásokat mi is meghatározhatjuk. Én is részt vettem egy zárt munkacsoportban, ami az alapítvány rövid és középtávú terveint dolgozta ki, és nagyon fontos az, hogy meg a gazdasági pénzügyi szakértelmet az, és az emberi erőforrásokra vonatkozó szakértelmet megfelelően fokalizáljuk, tehát az munkaerőpiacra, az oktatási képzési politikára nagyon horizontális módon összpontosítsunk. A partnerországainkban ezek nagyon jelentős fejlesztési területek hiszen a népesség mozgása, a migráció is ezen okokból indul ki ezen országokból. Ezért érdemes az alapítvány munkáját folytatni, és nagyon rugalmasan kell a társulásunkat figyelni. Például a tunéziai kormány munkáját is figyeljük, és a mi megfigyeléseinkből önök, parlamenti képviselők is nagyon értékes adatokat szűrhetnek le. Nos, tehát szerintem nem az alapszabályt kéne megváltoztatni, hanem inkább olyan modalitásokat találni, hogy a mi szakértelmünket hogyan tudják jobban felhasználni. Andersen úr. Mindeneket köszönöm a kedves szavakat. Jane Lambert és az elnökasszony kérdésére válaszolnék együtt, hiszen a kettő kapcsolódik egymáshoz. Hogyha az Európai Parlament szakértőket jelöl, miért teszi ezt? Nyer ezzel valamit a parlament? Nyilván. Ezért véleményem szerint, hogyha szakértőket delegálnak egy testületbe, akkor kell, hogy legyen kapcsolat közöttünk. Tehát eh, nyilván nyomon követem majd az Európai Parlamentben zajló eszmecseréket, vitákat, eh, és ez kapcsolódik majd a, az alapítvány igazgatóságában betöltött helyemhez. De ez fordítva is igaz. Ami ott történik, a boardban történik, az ott zajló vitákat, azt eh, visszahozom ide önökhöz, hogy reagálhassanak ezekre. És ahhoz, hogy ha hogy valami jót tegyünk, változtatni kell valamit, akkor ezt meg kell tenni. Helyesen elhangzott, hogy nincs szavazati jogunk a bordban, de azért azt hiszem, hogy szavazati jog nélkül is hozzá tudunk járulni a munkához. Normál esetben, hogyha megvan az érdeklődés a munka iránt, akkor a szakértő nagyon is aktív lehet a boardban. Én a munkaprogramról, a jelenlegi munkaprogramról nem tudok túl sokat, de gyorsan fel fogom venni a kapcsolatot az RTF-fel, e tehát én néhány napon belül megkeresem őket, és végigmegyünk az munkájukon, a tevékenységükön, hogy erről tájékozódjam. Másképpen az ember nem tud egy ilyen board takként dolgozni, hanem ismeri még az alapítvány munkaprogramját sem. Tehát megszerzem ezt a tudást, ezeket az ismereteket, megismerkedem az alapítvány, a board munkájával, és utána nagyon szívesen visszajönnék ide önökhöz, hogy megbeszéljük, jó az-e, amit csinálunk, a parlament mit szeretne tőlünk, vannak-e esetleg olyan projektek, amelyek fontosabbak, vagy kellene új projekteket elindítanunk. Lehet, hogy nem tudunk erről dönteni, de ezt felvethetjük a boardban, azt mondva, hogy a parlament ezt gondolja fontosnak. Tehát ha szakértőket, ünnezett szakértőket küldenek ebbe a testületbe, akkor ebből kell, hogy önök is profitáljanak, kell, hogy legyen kapcsolat az önök által delegált szakértők és a szakbizottságuk között. Merci beaucoup, merci de cette... Euh, köszönöm szépen, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltak a döntésünk természetéből adódóan azt hiszem, hogy nehézségeink nem lesznek. Azt hiszem, hogy rátérünk az utolsó napi rendi pontra, miután a két koordinátor, a néppárti és a szociáldemokrata frakciós koordinátor azt javasolták. Javaslom azt, hogy válasszuk újra, vagy jelöljük újra az előttünk lévő LTF igazgatótanácsi tagokat, egyszerű megállapítással. Három jelöltünk van, ketten, akik már betöltötték ezt a tisztet, és van egy új, három eladhat, eladandó vagy eladható posztunk van. Én azt hiszem, hogy aktív tagjai lesznek az igazgató tanácsnak, teljes mértékben bízom ebben, ezt szeretnénk is, és jó munkát kívánok a szakbizottságunk nevében és eh, hát tudják, a foglalkozási szociálügyi mm, szakbizottságunk idén ellátogat Torinóba, és remélem, hogy találkozhatunk. Akkor is, hogyha ezt a delegációt nem én vezetem. Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok Önöknek. Nous en avons Nos, akkor ezt a napi rendi pontot is lezárhatjuk. Nincs egyéb közlemény. Következő ülésünk február 13-án 19 órakor Strasbourgban lesz.